Colleagues, please take a seat. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljanak helyet. Tudom, hogy rám nem hallgat senki, de mégis szeretettel üdvözlök mindenkit a nyári szünet után. Ez az első ülés a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak a nyarat követően. Remélem mindenkinek kellemes nyara volt, és remélem azt is, hogy lendülettel tudunk neki látni az új ciklusnak is, a 2014-es év második fél évének. A következő közleményeim vannak. Egyrészt szeptember 1-én e-mailen keresztül mindenkinek elküldtük a napirend tervezetet, a Kont News-ban is elolvashatók a vonatkozó napirendi pontok. A négyes napirendi pont a dohány megállapodásokra vonatkozó szóbeli választ igénylő kérdést levettük a napirendről, mert a frakciók úgy döntöttek, hogy ezt a napirendi pontot külön tárgyalják, és a következő plenáris ülésre vonatkozóan a néppárt és a zöldek egy szóbeli választ igénylő kérdést készítettek elő a bizottsághoz intézendő kérdést. Jó lenne, ha többi frakció is megfontolná ezt, és a bizottsággal fogjuk ezt tehát megtárgyalni. 16 nyelv áll rendelkezésre ma, ami a tolmácsolást illeti, és webstreaming is van, tehát közvetítjük az interneten az ülést. A mai meghallgatás az Olaf vizsgálattal kapcsolatos változásokra vonatkozik. Már 15 óra 45-kor újra el kell mennie Semet a biztos úrnak, ezért úgy döntöttem, hogy Azonnal az előadását követően egy kérdés-válasz kör következik, és emlékeztetném a koordinátorokat arra, hogy közvetlenül a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság ülése után egy koordinátori ülése is sor kerül, ott nagyon sűrű a napi rendezért kérném szépen, hogy azonnal folytassuk a koordinátorok ülésével a rendesülés után. Harmadik napi rendi pont az Európai Unió 2015-ös pénzügyévre vonatkozó általános költségvetése. Piper úr a vélemény előadója. Kérdezem, hogy kérje a szót a jelentéstevő. Úgy látom nem. Akkor megtudtuk a jelentéstevőtől, hogy a szavazólistát megváltoztatta az egyes módosítóra vonatkozólag. Ő most egy mínuszt javasol. Ő tehát nem támogatja ezt jelentéstevőként. Akkor most a véleményről szóló szavazás következik. Egyes módosító az egyes bekezdéssel kapcsolatosan Váli és Zanni kollégák módosítója, aki támogatja. Ines? Azt kértem, hogy hozzászólhassak hogy a napi kapcsolatban megosztok önökkel egy felvetést. A dohányjal kapcsolatos, a dohány megállapodásokkal kapcsolatos napirendi pontnél persze itt a frakciók döntéséről van szó, de azért jó lenne, hogyha felvethetné, meg ismertethetném azt a javaslatot, amelyet annak idején megfogalmaztunk. Ugye a koordinátorok tartottunk egyfajta meghallgatást, egy egyeztetést, de egy igazi meghallgatásra soha nem nyílt lehetőség, amikor is a bizottság kifejtette volna álláspontját itt a szakbizottság előtt, tehát jó lett volna hogyha akár a koordinátorok körében felvetnénk ezt a, ezt a vitát itt a mai napon, mert eddig ugye nem volt lehetőségünk arra, hogy nyíltan megvitassuk. A koordinátorok megbeszéltük, de a szakbizottság előtt nem volt erre még lehetőség. Köszönöm. Ja, vielen Dank für den... Nagyon szépen köszönjük hogy felhívta a figyelmünket erre, a biztos úr 23-án, szeptember 23-án el is jön hozzánk, hogy pont ezekről a kérdésekről beszámoljon, legalábbis meghívtuk, remélhetőleg a nagyon sűrű programjai közepette lesz erre ideje, hogy itt a szakbizottságon belül előkészítsük ezt a témát a plenáris számára. Remélhetőleg sok-sok információt kapunk majd ezekről a kérdésekről. Hármas napi rendi pont tehát. Egyes módosító ki támogatja, ellene, ki tartózkodik. Úgy láttam, hogy elutasítottuk. Kettes módosító, Derek von módosítója, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas módosító, a kettes bekezdésre vonatkozóla két részben szavazunk. Márkovál és Márko Zani módosítója első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, úgy látom elfogadtuk. 12 elbekezdés, 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Az egész véleményről szavazunk, mellette, elektronikusan szavazunk, elektronikusan kell szavaznunk, elnézést, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 20 mellette, egy ellenszavazattal a véleményt ezzel elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont következik ezzel, mégpedig az új négyes napi rendi pontunk, eljárási garanciák az OLAF vizsgálatai során, további lépések. Szeretettel üdvözlöm a mai délután előadóit, illetve felszólalóit, Semet a biztos úr. Az egyik, őt még nem látom azonban egyelőre itt. möchte Szeretettel üdvözlöm a biztos urat, valamint Van Bush urat, aki az Európai Tisztviselői Bíróságnak az elnöke, valamint itt van a számbevőszékola foglalkozó szakembere, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió Bizottsága mindössze két hónappal a 2013-as új Olaf rendelet határba lépését követően úgy döntött, hogy ezt felülvizsgálja. Azok után, hogy eh, először is tiltakozott eh, a rendelet tanács általi módosítása ellen. A parlament megpróbálta elérni, hogy eh, a felügyeleti bizottság szerepköre nőjön, és különböző technikai és eljárásbeli módosításokat is megpróbáltunk eszközölni. Láthattuk, hogy az Európai Bizottságon belül is voltak konzultációk, valamint sor került a tanácssal folytatott konzultációkra, magát a parlamentet nem hallgatták meg, ezt kifejezetten sajnáljuk. Már ezől előzőleg többször is bírálat érte a tervezetet, és emlékeztetnék arra, hogy az az Európai Bizottság revíziójában 2006-ban a szöveg tartalmazta a vizsgálati posztot, később kivették, mi a parlament támogattuk, a tanács nem akart, és most a bizottság újra e, belevette ezt a szövegbe. Hát ennyit a jobb jogalkotásról, biztos úr. Sokat foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy az olafon belül a különböző eljárási garanciák hogyan is alakuljanak, hogyan lehet az eljárásbeli lépéseket ellenőrizni. Ez is mutatja, hogy sok-sok gond van az olafal, Dicséret életi az Európai Bizottságot, ugyanis jól látja, hogy az eljárások területén valamit tenni kell, de az erre vonatkozó szabályok mégis kérdéseket vetnek fel, remélhetőleg a biztos úr tud válaszolni ezekre a kérdésekre, illetőleg el tudja mondani, hogy az OLA függetlensége terén mi a helyzet a bizottsági javaslat szerint, és hogy a bizottság hogyan gondolja, hogyan lehet ezt a függetlenséget szavatolni, miközben a bizottsági titkárság egy nagyon-nagyon erős posztot kap a Review Advisor személyében. Nagyon örülünk annak, hogy vitát is folytathatunk, eszmecserét miután ön megtartja előadását, öné a szó biztos úr. Dear Chair, Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! Mivel ez az első alkalom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsághoz eljöttem ebben a ciklusban, szeretném megragadni az alkalmat, és szeretnék gratulálni önöknek megválasztásukhoz. Nagyon sok sikert kívánok önöknek a mandátumuk során. Örülök annak, hogy nagyon sok itt az ismerős arc, nem csak a szakbizottság elnökének személyében, hanem a koordinátorok között is. Remélem, hogy a gyümölcsöző együttműködés a KONT szakbizottság és az Európai Bizottság között, amelynek a múltban tanulni lehettünk, ez az elkövetkezendő öt év során is folytatódik. Most pedig engedjék meg, hogy rátérjek ezen ülés tárgyára. Először is köszönöm önöknek, hogy megszervezték ezt az eszmecserét ilyen rövid idővel a nyári szünet után. Ez egy nagyon határozott üzenetet jelez azzal kapcsolatban, hogy milyen komolyan veszi a szakbizottság az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás elleni küzdelmet, és jelzi azt is, hogy a parlament nagy jelentőséget tulajdonít az eljárási garanciák kérdésének. Biztosíthatom önöket afelől, hogy ez a kérdés az Európai Bizottságnak is rendkívül fontos. Meggyőződésem, hogy az európai polgárok a lehető legjobb védelmet érdemlik, az alapvető jogok védelmét. Ugyanakkor azt is megérdemlik, hogy adóikat a lehető legjobban védje egy hatékony OLAF. A legjobb megoldást kell ezen két cél eléréséhez megtalálnunk, és ez nem könnyű. Az igazság az, hogy évek óta európai szinten folyik a vita erről. Az új OLAF szabályzat tavaly lépett hatályba egy kilenc évig tartott tárgyalási időszak után sikerült elfogadni, és lényegesen megerősödtek az eljárási garanciák ennek következtében az Olaf által vezetett vizsgálatok során. Három példát említenék. Először az alapvető jogok, az Olaf által vezetett vizsgálatok során most magában a rendeletben, annak 9-es cikkében vannak megszentesítve. Ez például biztosítja az önvád elkerüléséhez való jogot, a meghallgatás jogát, és azt a jogot is, hogy az ember saját maga válassza ki, hogy ki képviselje. Ezek olyan standardok, amelyek a büntető jogi eljárások során is alkalmazásra kerülnek, noha az OLAF vizsgálatai pusztán administratív természetűek. Másodszorban ez az első alkalom, hogy a tanúk jogait biztosítja a rendelet. Továbbá az OLAF rendelet bevezeti azt a kötelezettséget, hogy a jogszerűséget is ellenőrizni kell minden vizsgálati intézkedés esetében. Ezen ellenőrzések során lehet meggyőződni arról, hogy az érintett személyek eljárási jogait tiszteletben tartják-e. Egy külön osztály foglalkozik az olaf belül ezen belső ellenőrzésekkel. Azt hiszem egyetérthetnek velem abban, hogy ezen változások egy hatalmas előrelépést jelentenek. Ugyanakkor a reforma kapcsolatos viták során volt egy kérdés, amit nem sikerült tisztázni. A társjogalkotók nem tudtak megállapodni abban, hogy a létező panasztételi mechanizmusok az vizsgálataira vonatkozóan elegendőek-e, vagy ki kell őket egészíteni. A létező mechanizmusok ugye az Európai Ombudsman általi felülvizsgálatot jelentik, vagy az Európai Adatvédelmi Biztos általi felülvizsgálatot, és bizonyos feltételek mellett az Európai Bíróság is végezhet ilyen felülvizsgálatot. A tavalyi év során önök, vagyis a parlament egyértelműen leszögezte, hogy nem elégedettek ezzel az űrrel, az új, ezzel a hiányal az új rendeletben. Mi pedig az Európai Bizottság meghallgattuk az önök aggájait. 2013. júliusában egy közleményt adtunk ki, és ebben bejelentettük, hogy ezt a konkrét kérdést fontolóra vesszük. Engedjék meg, hogy röviden tisztázzam az álláspontunkat. Az Európai Bíróság esetjoga, illetve az Olaf ellen benyújtott panaszok elemzése sem utal arra, hogy az Olafnál megsértenék az eljárási jogokat. Éppen ezért itt nem az eljárási jogok megsértéséről van szó, hanem arról, hogy az Olaf iránti közbizalmat, nyilvános bizalmat erősítsük. Az Olaf küldetés ugyanis nagyon fontos és nagyon kényes is egyidejűleg. Az Olafnak nincs szankcionáló hatásköre, és a vizsgálatai nem annyira átfogóak, mint más EU vizsgáló bizottságok által végzett vizsgálatok. Például az Olaf így nem végezhet vizsgálatokat magánotthonokban, és nem szabhat ki több, multi, több millió eurós bírságokat sem a vállalatokra. A polgároknak ugyanakkor egy új és teljesen független mechanizmus kell biztosítani a panaszok felülvizsgálatához, mert szerintünk ez növelni a polgárok bizalmát. Ez volt a kiinduló pont, és ez alapján terjesztett elő a bizottság 2014. júniusában a jogalkotási javaslatot. Azt javasoltuk, hogy egy intézményközi eljárás jöjjön létre, valamint egy külső ellenőrzés. A külső ellenőr feladata kettős lenne. Egyfelől az lenne a feladata, hogy felülvizsgálja az érintett személyektől érkező panaszokat, amelyeknek tárgya az eljárási jogok állítólagos megsértése az olaf szabályzat 9-es cikke értelmében. Ez vonatkozna az összes érintett személyre, bármilyen szintű olaf vizsgálatról legyen is szó, függetlenül attól, hogy az európai intézményeken kívüli vagy abban dolgozó személyekről volna szó. A második funkciója pedig egy előzetes ellenőrzés végrehajtása lenne, bizonyos vizsgáló, vizsgálati intézkedéseket ellenőrizne, és amikor egy képviselő hivatalának, hivatalában végrehajtandó vizsgálatról van szó, az OLAF az ellenőrtől egy előzetes engedélyt kell, hogy kapjon. Az ellenőr funkciói kulcsfontosságúak. Itt olyan feladatokról van szó, amelyek az OLAF függetlenségére és hatékonyságára is jelentős mértékben kihatással lehetnek. A bizottság megítélése szerint éppen ezért rendkívül fontos, hogy magasan képzett legyen az ellenőr, és teljesen függetlenül járjon el. Ami az ellenőr képesítését illeti, a bizottság azt javasolja, hogy bírói képzettséggel kell, hogy rendelkezzen, és nem szabad, hogy az európai intézmények aktív alkalmazásában álljon. Egy intézményközi eljárás keretében kellene kinevezni, ebben részt venne a bizottság, a parlament, valamint a tanács, miután kedvező véleményt kap ez a három intézmény a felülvizsgálati bizottságtól, az ellenőrző bizottságtól, és egy kisebb titkárság ellenőrizni az ellenőr munkáját. Szerintünk ezen biztosítékokkal szavatolható a szakértelem, valamint a függetlenség is. Ugyanakkor az a személy, akit kineveznénk, javadalmazást kell, hogy kapjon, és a költségeit is fedezni kell. Az európai költségvetés és adminisztratív szabályok értelmében valamilyen módon kötődnie kell az ellenőrnek az EU intézményeihez. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy az Európai Bizottsághoz kötődjön, az Európai Bizottsághoz tartozzon, de hangsúlyoznám, hogy ez csak egy pusztán administratív természetű rendelkezés lenne, ugyanis munkája végzése során az ellenőr teljesen függetlenül járna el. A bizottság javaslata nem egyik napról a másikra született. Ahogy említettem már, 2013. júliusában fogadtuk el a közleményt, amelyben az eredeti gondolatainkat megfogalmaztuk. Másodszorban a bizottsági szolgálatok egy gyakorlatilag egyéves időtartamon keresztül megvizsgálták a különböző lehetőségeket, figyelembe véve a legutóbbi Olaf reformmal kapcsolatos vitákat is. A célunk az volt, hogy a lehető legjobb egyensúlyt teremtsük meg, egyfelől az eljárási jogok megerősítése, valamint a között, hogy az Olaf továbbra is hatékonyan és függetlenül dolgozhasson. Az egyik olyan opció, amelyet a bizottsági szolgálatok fontolóra vettek, az az OLAF ellenőrzési bizottságának javaslata volt, amely a 2013. júliusi közleményre érkezett. A bizottság akkor azt gondolta, és továbbra is ez a véleménye, hogy az ellenőr feladat köre a, fel, a az ellenőrzési bizottság hatáskörébe kell, hogy tartozzon, de az Európai Bizottság nem támogatta ezt az elképzelést, és el is magyaráznám önöknek, hogy miért. Alapvetően két okból kifolyólag. Először is egy gyakorlati megfontolásból. Ezt a megoldást behatóan megvitattuk 2004 és 2012 között, és a tanács nem támogatta. Éppen ezért nem valószínű, hogy ha akkor nem támogatta, akkor ma támogatná a tanács. Éppen ezért ezt a javaslatot nem tartottuk hasznosnak, miután a korábbi vita hosszadalmas, és, hosszadalmas volt, és nem volt eredményes. Másodszorban azonban van egy érdemi ok is, ami miatt nem ezt az opciót választottuk. A bizottság meg van győződve arról, hogy az ellenőr funkcióját el kell különíteni a felügyeleti bizottság hatáskörétől. Az OLAF rendelet értelmében a felügyeleti bizottság feladata megvizsgálni az OLAF működése során fellépő rendszer szintű problémákat. A célja az, hogy az OLAF átlagos össz, át, teljes működését és teljesítményét javítsa, valamint a függetlenségét szavatolja, míg az ellenőr az érintett személyek érdekében jár el. Ez a két funkció kiegészíti egymást, és egyértelműen különbséget kell tenni köztük. Ugyanakkor, ha mindkét feladattal ugyanazt a testületet bíznák meg, akkor fennállna a kockázata, hogy az ellenőrzési bizottság, a felügyeleti bizottság beavatkozna a folyó vizsgálatokba, ami felborítaná az intézményi egyensúlyt, és negatívan hatna az olaf függetlenségére. Ezen megfontolások a hatás elemzésben is megtalálhatóak, amelyeket csatoltunk a jogalkotási javaslatunkhoz, és amelyekhez a honlapunkon hozzáférhetnek. Egyébként azt is meg kell jegyeznünk, hogy a felügyeleti bizottság is adminisztratív módon kötődik az Európai Bizottsághoz, hiszen a juttatásait a bizottság fizeti, valamint a küldetései során fellépő költségeket is. Tehát a jelenlegi javaslat alig ha lehet érv, ami miatt most ezt a feladatot a e- felügyeleti bizottságra kellene hárítanunk. Következésképpen a bizottsági javaslat megfelelő egyensúlyt teremt két fontos cél között. Egyfelől célunk az OLAF vizsgálatai során az eljárási jogok erősítése, valamint szavatolnunk a függetlenséget, a hatékonyságot és az eredményességet, amikor is eh, a cél az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Meggyőződésem továbbá, hogy ez a javaslat megfelelő és arányos, ugyanis eh, korlátozott eh, költségvetési költséggel jár. Úgyhogy a labda most a társjogalkotó térfelén van, és az Európai Bizottság várja az önök javaslatait és a tanács véleményét is olyan kötelezettségeim miatt, amelyeket még az ülés ismerete előtt elfogadtam, Sajnálatos módon most távoznom kell innen, de a bizottság szolgálatai jelen vannak az ülésen, és nagyon szívesen megválaszolják az esetlegesen felmerülő kérdéseket. Látom itt Margarita Hoffmant és másokat is az olaf-tól, ők is készek részt venni ebben a, ebben a vitában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Úgy tudtam, hogy még egy negyed órát tud maradni. 45-ig jelentettem be, és én is ezzel számoltam, mert már is nagyon sok kérdésünk lenne a javaslattal kapcsolatban. Minden este mi így értettük, hogy ez egy eszmecsere, nem csak egy tájékoztatás. Ha ezt az eszmecserét el kell halasztanunk, akkor leghamarabb szeptember 23-án tudunk találkozni, de akkor mindenképpen fogjuk tenni a kérdéseinket, erről nem mondhatunk le. Elnézést. Nagyon későn kaptam meg ezt a meghívást, nekem már korábban le volt kötve az időpontom. 22-én leszek itt, ha jól tudom, ez elnökasszony, és akkor örömmel válaszolok majd a kérdésekre. Nagyon sajnálom, de most mennem kell. Akkor egyes kérdéseinket kénytelenek vagyunk valóban elnapolni, a technikai jellegűeket pedig akkor eleve később. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát kívánok a mai nap során. Ja, dann können wir den Austausch durchaus auf um, anschließend verschieben. Hát akkor nem marad más, mint hogy elhalasszuk ezt a eszmecserét, és akkor Talecki úr, ügyrendi kérdésben előbb? Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szerettem volna csak elmondani, hogy hogy amit itt látunk, aki mindig csak újra meg újra visszajön, de soha nincs itt, ez a biztos, úgy tűnik, mintha menekülne a kérdés elől, nem, nem látjuk igazán sem az ő arcát, sem a dolog arcát, úgyhogy az a benyomásom, hogy partnereink a bizottság részéről a parlamentet ideje, hogy komolyabban vegyék. Köszönöm, Cserneszki úr. Csak azt tudom mondani, nem sokára az új ö, biztos jelöltet meghallgatjuk, és akkor neki biztos az új jelöltnek föl fogjuk ezt vetni, és a témákat is újra föl fogjuk vetni. Bőven lesz erre alkalmunk a meghallgatások kapcsán. Ajala kolléganő kíván szólni, parancsoljon. Igen. Én ugyanezt szerettem volna kifejezésre jutatni, megem is meglep, hogy most a ciklus végén a biztos nem zárja még le ezt a javaslatot. Sajnálom, hogy nem tudott tovább maradni, de jó lenne, hogyha majd 22-én vagy 23-án, amikor ismét eljön hozzánk, jó lenne, ha akkor végre közvetlenül felvethetnénk neki a kérdéseket anélkül, hogy ismét előfordulna ez hiszen arról, attól a személytől kellene választ kapnunk, aki tulajdonképpen kidolgozta ezt a javaslatot, még mielőtt távozna. Jó lenne, hogyha meg tudnánk vele vitatni ezt a javaslatot, tehát én sem vagyok elégedett ezzel a helyzettel, és sajnálom, hogy nem tudott tovább maradni. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Csak a jegyzőkönyv kedvéért én is szeretném támogatni a kolléganőket, és ugyan nem tudjuk a biztos idejét beosztani, jobb lett volna, hogyha nekünk egy kicsit komolyabb figyelmet szentel és rugalmasabb ö, velünk, mert ez egy kiemelkedő jelentőségű kérdés. Én is nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, pláne, hogy én is úgy tudtam, hogy legalább egy negyed órával tovább marad. Még ez sem történt meg, és a kollega nő javaslatát jegyzem, hogy akkor én továbbra is, és megerősítik a kollégáim, 23-án azt javaslom, hogy tegyük fel ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor a biztos november 1 más lesz ezen a poszton, és addig is sok baj van az új biztosnak. Október 23-án, szeptember 23-án mindenképpen megpróbáljuk megejteni ezt az eszmeseit van Rédenbus. Nem halljuk a felszólalót. Amint önök is tudják, a feladatok, a mi feladataink ö, fontosak, és konkrétan negatív hatásai lehetnek ö, a feladatok ellátásának, elmulasztásának az alapvető jogai szempontjából egyes embereknek. Az európai ö, bírák és az Európai Bíróság folyamatosan ö, megkapja, hogy, hogy alapvető emberi jogaikban korlátozzák a ügyeket benyújtókat, és örülök annak, hogy itt megszólalhatok nem a magam nevében, hanem a bíróság nevében, és a bizottság javaslata szerintem mindenképpen üdvözlendő, hogy egyáltalán van ilyen, hogy az eljárási garanciákat a jövőben ö, javítják, vagy legalábbis megvizsgálják, hogy hogyan lehetne javítani. A szabályokat 99-ben hozták létre, és akkor elsősorban az Alaf bizottságtól való függetlenségét próbálták az akkori jogalkotók megteremteni. Ugyanakkor az Alaf a bizottsághoz tartozik továbbra is szervezetileg, és nem ö, került eléggé kidolgozásra az, hogy az egyes emberek alapvető jogait ki fogja megvédelmezni, esetleg akár az Olaffal szemben is. Azóta az alaprendelet 9-es szikkében ez szerepel, ez a védelem, biztos úrtól is hallottuk, ő is idézte, hogy objektíven, pártatlanul és az ártatlanság vélemével kell, és a meghallgatás jogát megadva kell minden ember ügyét kezelni. Ugyanakkor ott van az Európai Unió alapjogi kartája is, amelynek a 7-es és 8-as pontja garantálja, hogy a magánszférát védeni kell, a magánszemélyek magánszféráját. A 81-es cikk is, amikor a jó igazgatásról beszél, akkor a meghallgatás, meghallgattatás jogát garantálja az egyéneknek, és az önvédelem, illetve a jogi védelem eszközét megadja mindenkinek. A Lisszaboni szerződés ugye az alapjogi kartát az alkotmány szintjére emelte, és már korábban is ugyan a joggyakorlatban ez nagyjából érvényesült, de ez most már írásban is megvan. Más kérdés, hogy ennek az átültetési hatékonysága milyen. Ez az alapjog tehát létezik, de más kérdés, hogy mennyiben tartják be. A 15-ös cikke az alaprendeletnek egy administratív felügyelet jogát adja a felügyelőbizottság kezébe, és az Európai Bíróság egy ítéletében is megerősítette, hogy ennek a felügyelő tanácsnak, bizottságnak az a dolga, hogy az Olaf által vizsgált személyek jogait védje. Utólagos ellenőrzést hajt végre a szervezet, és állásfoglalásokat alkot, tehát nem közvetlen védelmet lát el, és magukat a vizsgálatokat nem befolyásolhatja. Ez egy ex post utol, utólagos ellenőrzést jelent. A bizottság mostani javaslata azonban már magának a vizsgálatnak a felügyeletét is az ő kezükbe adná. Ez egy fontos lépés, és ma már elhangzott, hogy a felügyelettel megbízott szervezet valamennyi eljárási szabályt egyfelől betartat, másfelől Olafnak megtiltja, hogy például az európai parlamenti képviselők irodáit átkutassa. A szöveget olvasva az a benyomásunk, hogy az Olaf fölötti ellenőrzés továbbra is nagyon ö, kis volumenű, vagy hatáskörű, átfogóságú, de azért az fontos lépés, hogy az alapot korlátozzák, és a 9-es cikk ben megerősítik az egyén védelmét, sőt a tízes cikket is meghivatkozzák, amely a magánszféra, a bizalmas adatok kezelése, a személyes adatok védelme témáról rendelkezik. Nem mindegy, hogy a kilences vagy a tízes cikkre is hivatkozunk. Ugyanakkor ennek hatása van az OLAF információ szerzési képességére. Az irány mutatások, amelyek 2013. októberében születtek meg, jelentősen korlátozzák az OLAF vizsgálati kapacitását is, de a felügyelő szerv felügyeleti jogait is csak a 9-es cikkben engedi meg. A 9A pont leírja részletesen a felügyelő szerv szerepét. Ez a szerep nem ö, jogi ö, értelembe vett felügyelet, hozzá kell férnie a felügyelő szervnek az adatokhoz, és maga is megidézhet tanukat, amennyiben azok hajlandók tanúskodni, de nem nyúlhat be továbbra sem az Olaf vizsgálatba. Csak ajánlásokat fogalmazhat meg. A jövőben azonban már az eljárással egy időben az Olaf főigazgatója felé. De az Olaf nem köteles ezeket a javaslatokat figyelembe venni. Különösen a 9A pont ö, lehetőséget ad arra az alapnak, hogy ha megindokolja, hogy ne kövesse ezeket az ajánlásokat, de ezt indokolnia kell, ha így jár el. Tehát igazgatási értelemben a vizsgálat, a felügyelet nem kényszerítheti ki a, a teljes jogszerűséget, és jogorvoslatot sem ad. Tehát nyilván az Európai Bizottság nem akar jogilag számon kérhető felügyeleti funkciókat adni az OLAF fölé rendelt szervezetnek, illetve hát nem kívánja ezt a szervezetet valójában euh, az OLAF fölé rendelni, Továbbra is végső soron a bíró fogja eldönteni, hogy kinek van a két szervezet közül egyes kérdésekben igaza. Ha panasz fogalmazódik meg a felügyelő bizottság irányába az olafal szemben, a 9a pont érvényesül, akkor ezt a panaszt az alapfőtitkárához tovább kell továbbítani, és a 90-es 9A9-es alpontja részletesen leírja az eljárást. Itt arról van szó, hogy mielőtt a panaszra reagálnának, meg kell várni a felügyelő szervezet ajánlásait, ugyanakkor határidőket is be kell tartani. Ezeket meg kell fontolni a határidőnkön belül. Ugyanakkor, ha az ajánlásokat az Olaf, bár ezt megteheti, elutasítja, és a panasznak nem ad helyet, akkor ez a közigazgatási eljárás szintjéből átlép a bírósági szintbe, És csak ekkor. De ehhez valamennyi lépést jól le kell dokumentálni, és folyamatosan figyelembe kell venni az érvényes egyéb jogszabályokat, amelyek egyébként nagyon korlátozó jellegűeket, nem mondhatnak ellent még az előkészítő intézkedések sem az érvényes jogszabályoknak. Tehát végül is a, a vádlott helyzete jogi értelemben nem változik, csak annyi a különbség, hogy a tagállami közigazgatási szerv döntheti azt el, hogy az OLAF döntést hogyan érvényesíti a saját joggyakorlatában. És ennek lesz-e jogi értelembe vett, tagállami jogi értelembe vett következménye. De még mindig nem ítéletekről van szó, nem bírósági ítéletekről, csak határozatokról, és ezeket nem lehet megfelebezni sem éppen ezért. Csak egy panaszt lehet benyújtani, azt eh, kivizsgálják, és a köztisztviselők jogállásáról szóló rendelkezés 90A pontja rendelkezik elméletileg arról, hogy ilyenkor mit kell tenni. Az Olaf előkészítő intézkedéseket is kezdeményezhet, de Mindez a jogi státuszát nem változtatja meg az érintett személynek. És az eljárást meg is lehet szakítani, fel lehet függeszteni, információt lehet kérni, adni. Mindezeknek hatása lehet a nem is a vádlott, hanem az érintett személy jogaira, illetve arra, hogy milyen információkat kaphat meg például a tagállam. Az Európai Bíróság több olyan döntést felülvizsgált, amelyek korábban a tagállamoknak kiadtak úgy információkat egyes személyekről, hogy az időt meg sem, illetőt meg sem hallatták. Az ilyen információ kiadáson alapuló bírósági döntéseket is utólag megsemmisítették, mert az Olafnak nincs bírósági hatásköre, csak előkészítő szerepe lehet egy esetleg bírósági ügyhöz. És ha az történik, hogy valakit nem hallgatnak meg, miközben már jogi értelemben lépéseket tesznek ellen a tagállamban, akkor az ilyen döntéseket meg kell semmit is, semmisíteni, mert a meghallgattatás joga már a döntés előtt illeti meg a megvádolt szemét. Ha másfelől a szabályok túl szigorúak, és akkor viszont vákum állhat elő, mert mivel minden a végső nemzeti hatósági döntéstől függ, például, hogy fegyelmeljárást indítanak valaki ellen, kifuthatnak az időből. Tehát ilyen helyzetekben jogos is az érintetteknek panaszt tenni, sőt, kártérítési igénye léphetnek föl. De akkor felmerül a kérdés, hogy a kártérítést hogyan kifizesse ki. Előfordulhat, hogy valakit annyira megtiportak jogaiban, hogy már pénzzel nem is lehet jóvá tenni ezt a kártételt. Tehát most az Európai Bizottságnál van a labda, hogy úgy árnyalja ezt a javaslatot, hogy a 47-es cikkre hivatkozva rugalmas és részletes szabályokat alkosson, vagy javasoljon. Ami az irodák átkutathatóságát illeti, bármelyik EU intézményben dolgozó személy vagy választott képviselő irodájáról van szó, itt megint felmerül a köztisztviselők joga és a képviselők sajátos státusza. A 11-es preambulum bekezdés szögezi le, hogy a parlamenti képviselőknek mi a státusza ilyen szempontból, és korábban nem lehetett hozzáférni az ő anyagaikhoz, aztán egy ideig azt akarták, hogy lehessen, most úgy tűnik, hogy megint nem lehet majd. aki egy képviselő mellett dolgozik és hozzáférése van ugyanazokhoz az adatokhoz, mint a képviselőnek, ennek a személynek esetében azonban már felmerül, hogy ő révén hozzá lehet -e férni ezekhez az adatokhoz. Hol, meddig terjed egy iroda határa a képviselői dokumentumok mennyiben csak a képviselőjé és az irodájáé. Ha valaki fellebez akkor a 233-as cikke értelmében a szerződésnek a locus dendi elv alapján meghivatkozható, de mégsem egyértelmű, hogy felebezés esetén, ha valaki nem akarja az irodáján átkutathatóvá tenni, akkor utána mit tehet? az Olaf, és mit tett az Olaf, hogyha nem ért egyet a saját felügyelő szervének a döntésével, és mégis lépni akar? Ha valaki panaszt intéz az Olaf felügyelő szervéhez, akkor ez mennyiben akadályozza meg az alapot az, alapot az eljárás folytatásában. Tehát vannak még bőven dilemmák. Köszönöm a meghívást csak nagyon gyorsan és felszínesen tudtam érinteni ezeket a kérdéseket. De ezt mind el kellett mondanom még. Nagyon köszönjük Fárében Bus úrnak. Ha jól értettem, amit mondott, akkor gyakorlatilag több a nyitott kérdés, mint a megoldás. A javaslat tulajdonképpen nem oldja meg a meglévő problémákat, miközben megoldásra szükség lenne. Újra és újra ugyanahoz a problémához jutunk, születnek döntések, bizonyos ellenőrzések alkalmával, még akkor is, ha ezek nem valós döntések, ez az érintettek számára azt jelenti, hogy nem léphetnek fel a döntésekkel szemben, de olyan helyzetek alakulnak ki, amelyek nagyon nagy nagyon rosszak az érintettek számára. Szeretném megkérdezni a képviselőket, hogy szeretnének-e hozzászólni az elhangzottakhoz, hiszen komplex kérdésekről van szó. Kérje valaki a szót a képviselők közül. Bárt Stász és Ines. Bárt nagyon illedelmes ma, akkor Ines. Sí, gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Repenbus úrnak szeretném megköszönni ezt a valóban érdekes is előadását a javaslat tartalmáról. Most nem annyira a javaslat tartalmáról szeretnék szólni, hanem arról, hogy milyen lehetőséget nyújt ez számunkra, hogy felvessünk olyan dolgokat, amelyeket kezdettől fogva hangsúlyoztunk azzal kapcsolatban, hogy az OLAF mennyire képes arra, hogy egyre több feladatot lásson el, és hogy fennáll annak a kockázata, hogyan azt láthattuk a bíróság bizonyos döntései kapcsán, hogy sérülnek az alapvető jogok, illetve az érintett személyek vagy a vizsgált vállalatok jogai, érdekeltségei, így nagyon jelentős kár keletkezik, amelyet mindig nehéz orvosolni. Feljegyeztem azon kételyeket, amelyeket a közszolgálati törvényszék elnökéhez megfogalmaztunk, és ugye itt van előttünk ez a javaslat, amely nagyon hasznos. Ugyanakkor azt szerettem volna megkérdezni, hogy az ön tapasztalata szerint, az ön tapasztalatából kiindulva, mi lenne a használható formula? Ugye az európai ügyészre várunk, az ő személye, az ő feladatköre nagyon sok problémát megoldana, az első pillanattól fogva, amikor egy vizsgált személy vagy, vagy szerv érdekei sérülnek, de szeretnénk tudni, hogy az önvéleménye szerint milyen megoldások lehetségesek, ugye a közszolgálati törvényszék meglátásából. Itt ugye gyakorlatilag az Európai Unió képviseletéről van szó, rendkívül fontos ez a testület, de hát nagyon sok érdek eh, forog kockán, és eh, sérülnek különböző érdekek, amelyek, eh, amelyeket aztán késő orvosolni. Az ön véleménye szerint mely lenne ez az átmeneti megoldás, mi az európai ügyész a legtöbb problémát megoldaná esetleg, vagy úgy gondolja, hogy a jelenlegi javaslatban van-e valami, amit az Európai Közszolgálati Törvényszéknek figyelembe kellene vennie, de nem vesz figyelembe. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen azzal kell egyetértenem, amit Ayala Sander kolléganőm mondott az imént. Gyakorlatilag egy keresési szakaszban vagyunk. Most kaptuk meg a dokumentumot, csak éppen, hogy áttekinthettük azt, és Rébenbus úr sok megjegyzése kérdéseket vet fel. A jelenlegi formájában én nem igazán lelkesedem a javaslatért, túl sok kérdés vetődik fel, például. Felmerül a kérdés, hogy a felügyelő bizottsághoz milyen kapcsolat fűzi az ellenőrt. A felügyelőbizottság ex post lehetőségekkel rendelkezik, ex post cselekszik, de ez az új funkció, illetve az ellenőr írhat egy állásfoglalást, és akkor az OLAF főigazgatója elesik ettől a lehetőségtől. Mit jelent ez a jövő számára? Már most is láthatjuk, hogy nagyon törékeny a helyzet. Egyrészt itt van a felügyelőbizottság, vagy ellenőrzőbizottság, és aztán itt van az OLAF főigazgatója, kettejük között már vannak feszültségek, ezt tapasztalhattuk az elmúlt évek során, és az elmúlt hetek során főképp tapasztalható volt ez. Levélváltásra került sor az OLAF főigazgatója és az ellenőrző bizottság között, illetve a felügyelőbizottság között, ezeket mind láthattuk, mind megkaptuk, a postafiókjainkban megtalálhattuk, és hogyha most egy újabb intézményt teremtünk, egy újabb funkciót, akkor a különböző eljárások során ennek a személynek a döntéseit is figyelembe kell venni. Ez egy olyan kérdés, amelyel valóban foglalkoznunk kell. Ha a biztos úr majd jövő hét után újra ellátogat hozzánk, hogy megválaszolja kérdéseinket, akkor majd szeretném megkérdezni őt, hogy ezzel mi is a helyzet. Rébenbus úr 9-es cikkkel kapcsolatos megjegyzése egy dolog, de a 10-es cikk amiket mindez nem veszik elően figyelembe. Kérdésem, hogy miért nem, hiszen ez fontos. És az, hogy nincsen, nem lesznek az ellenőrnek jogilag kötelező kompetenciái, ez is egy fontos kérdés. Jó lenne, ha a koordinátorokkal együtt még ma összegyűjtenénk a felmerülő kérdéseket, és azokat továbbítanánk a biztos úr felé, hogy egy valóban gyümölcsöző eszmecserére kerüljön sor szeptember 23-án. Ayala Sander utolsó kérdésére úgy gondolom, végül is Rében Bush úrnak még válaszolni is kellene. Ez egy olyan fontos helyzet, amelyet figyelembe kell venni. Köszönjük szépen. Elnök úr, parancsoljon. Je, je regrette que mon intervention ait pu être considérée que... Sajnálom, hogy valaki negatívnak értékelte azt, amit mondtam. Én, nekem az volt uh, a szándékom legalábbis, hogy azt fejezzem ki, hogy sokat javult a helyzet a eljárási garanciák tekintetében, és az a különbség, hogy most már a folyó eljárások alatt is lehet felügyeletet gyakorolni. Tehát ez mindenképpen egy előrelépés. Aztán, ha jól értem, ugye azzal van bajuk, hogy az ellenőr csak ajánlásokat fogalmazhat meg, és a végső döntés, a közigazgatási döntés továbbra is az alap főgazgatójánál marad. Ezzel kapcsolatban az izgat engem, hogy hogy mi van akkor, hogyha nem értenek egyet, ha a főigazgatója az Olafnak és az ellenőr nem tudnak megegyezni, és akkor milyen konkrét, hatékony eljárási lépést kell követni az adott személy jogainak védelme érdekében. Mert a jelenlegi igazságszolgáltatási gyakorlat szerint az alapnak mindig csak előkészítő vizsgálati jogkora van, és meg kell várnia az érintett személynek az egész procedúrát, míg a nemzeti hatóság megkapja az Olaftól az anyagot, és az is vizsgálatot folytat, és ezt lezárja, hogy utána utólag esetleg ö, ö, felszólamoljon egyes eljárásbeli hibákkal szemben. És ez így továbbra sem hatékony jogvédelem. Erre az lehetne a jobb, jó megoldás, hogy explicit módon megfogalmazzuk azt, hogy a döntés, végső döntés meghozatala előtt az Olaf főigazgató döntését az ajánlás kapcsán meg lehessen támadni vagy védeni a bíróság előtt. Tehát, hogyha felügyelő szerv és az Olaf konfliktusba kerül, akkor már ezen a ponton bírósághoz lehessen fordulni az adott személynek. Ez lenne a még tovább lépés. De ez egy nyitott kérdés. Hogy önök is mit gondolnak erről? Az most a kérdés. Darf ich persönlich auch noch eine... Szeretnék én magam is személyesen két konkrét kérdést feltenni. Vajon segíte, hogyha az érintettek hozzáférhetnek az OLAF vizsgálati jelentéséhez, és másodszorban az alapvető jogok betartása szempontjából jó lenne-e, hogyha megtámadhatók lennének az OLAF jelentés tartalmi elemei, vagy az Európai Bíróság, vagy pedig a közszolgálati törvényszék előtt. Köszönöm. À l'heure actuelle, en règle générale. Jelenleg az az általános szabály, amit a végső, tehát hogy a végső döntés után, az IPM döntése után lehetett az alap eljárását is támadni. és nyilván kétségtelen, hogy ez így nem tökéletes. És egy ilyen hosszú eljárás során nagyon sok adat kiszivároghat, ami az adott személy jogainak sérülését jelenti. De amíg folyamatban van a vizsgálat, és ha közben is el lehet kezdeni a felügyeletet, és bizonyítani tudja az illető, hogy neki sérültek az alapjogai a 9-es, 10-es cikk alapján. À ce stade, de saisir le juge, de saisir d'abord la IPS. És uh, utána uh, hamarabb dönthet a bíró esetleg, nem csak utólag, mint jelenleg. Hogy ezeket a jogokat megvédjük, ha ugyanis vissza, vissza megtérítetetlen károk vagy erkölcsi kár keletkezne, ezt előbbre kéne hozni, ezt a védelmet, tehát előre kéne az, már a rendeletben meg kéne fogalmazni, hogy a, a főigazgató, a főigazgató döntése után azonnal lehet-e, lehessen-e a felügyelőhöz benyújtott panaszt a bíróság elé vinni és ott megvédeni. De kelljen megvárni az egész eljárás végét, amely nagyon hosszú is lehet, évekig is eltarthat. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, most pedig folytatjuk a napi rendünket. Denolf úrnak, a felügyelőbizottság elnökének adom meg a szót, hogy elmondja nekünk, hogy az OLAF felügyelőbizottsága jelen pillanatban hogyan tudja garantálni az eljárásokat. Az Európai Bizottság hatástanulmányában az áll, hogy a felügyelőbizottság elnökével és a, a főigazgató részvételével bilaterális megbeszélésekre került sor, Erről is remélem szólni fog. Köszönjük szépen, hogy eljött Denhoff Köszönjük a többi felügyelőbizottsági tagnak is, hogy ellátogattak hozzánk. Megadom a szót. Uh, Tisztelt elnök úr, tisztelt képvis, eh, elnök asszony, tisztelt képviselők, a felügyelő bizottság először is szeretné megköszönni a meghívást erre az ülésre, ami pedig az ön kérdését illeti, hogy voltak-e informális kapcsolatok, de ugye soha nem vontak be bennünket a javaslat kidolgozásába. Az a feladatunk, hogy az OLAF független, jogszerű és hatékony módon végezze a vizsgálatait. A felügyelőbizottság pedig különösen is felelősnek érzi magát ebben a kérdésben, hiszen feladatunk az is, hogy pontosan értékeljük és tájékoztassuk önöket a vizsgálati eljárásokról. Engedjék meg, hogy az alapvető kérdéssel kezdjem, hogy az Olaf teljesen függetlenül jár el a jogállamiság szabályainak tiszteletben tartásával. Nos, e felől egy rövid és egyértelmű választathatok önöknek, nem tudjuk. Az Olaf azt állítja, hogy igen, ugyanakkor semmilyen kielégítő módon nem tudjuk ezt biztosítani. Ilyen is magyaráznám, hogy miért. A bizottság feladata az Olaf munkájának monitorozása, de nem kaptunk eredményes eszközöket, amelyekkel ezt elvégezhetnénk az alapvető jogok és az eljárási garanciák ellenőrzése túl mutat az alapvető jogok ellenőrzésén. Figyelembe kell vegyük például azt is, hogy a részrehajlás, illetve egyéb kérdések figyelembe merülnek a vizsgálat során. Ugye a vizsgálat időtartamát nem, felület, nem feltétlenül igazolja annak komplexitása, és ez kihat az érintett személy jogaira, valamint a vizsgálat nyomon követésére amikor például nehéz bizonyítékokat szolgáltatni. Ami az OLAF feladatkörét illeti, ajánlásokat fogalmazunk meg, és egyfajta nyomonkövetés is következik ezután. Tehát az OLAF vizsgálati tevékenységének monitorozása szükségesé teszi azt is, hogy teljes mértékben hozzáférjünk az összes releváns dokumentumokhoz, hogy a dossziékat lezárhassuk. A jelenlegi helyzet két fő monitorozási eszközt ad a kezünkbe, az egyik, informá... ez egyik az az információ, amelyet az OLAF nyújt a felügyelő bizottságnak, másodszorban pedig az a lehetőség, hogy a felügyelő bizottság hozzá hozzáfér az Olaf dokumentumaihoz. Az első nem releváns a monitorozás szempontjából, ami az eljárási jogok érvényesülését érinti, a második pedig nem eredményes. Kifejteném ezt. Először is, ami az Olaf által nyújtott információt illeti, ugye egyfelől a 15-ös cikk 1-es pontja kilátásba helyezi, hogy a felügyelőbizottság feladata az eljárási jogok alkalmazásának monitorozása, a hetes cikk 8-as pontjának értelmében kell a főigazgatónak az információt nyújtania. Ez, ugyanis, ez ugyanakkor csak a monitorozó jelentésre vonatkozik, de nem érinti az eljárási garanciákat. Másodszorban a 17-es cikk 5-ös pontja a főigazgatót kötelezi, hogy a felügyelőbizottságot rendszeresen tájékoztassa olyan esetekről, amikor a főigazgató ajánlásait nem követték, illetve olyan esetekről, amikor az információt továbbították a tagállamok hatóságaihoz, és olyan esetekről, amelyek több mint 12 hónapot vesznek igénybe. A gyakorlatban ez az információ szigorúan egy konkrét esetekhez kötődik, kötődik, ugyanakkor nem tudjuk, hogy az OLAF az eljárási garanciákat alkalmazza-e, és azt sem tudjuk, hogy mi húzódik meg az esetek az ügyek hátterében. A felügyelőbizottság természetesen kérhetné is az információkat, ahogyan az a rendelkezésekben szerepel, de a főigazgató ezt megtagadhatja például az adatvédelmi rendelkezésekre hivatkozva, vagy a vizsgálat bizalmasságára hivatkozva. Ilyen esetekben a felügyelő bizottság azt tapasztalta, hogy az információ, amit korábban nyújtott az OLAF 2012-ben, már nem olyan, mint amilyen információkat most kapunk. 2012-ben gyakran nehéz volt még statisztikai és analitikai információt is megszerezni, amely olyan területekhez kötődik, amelyek elemzése fontos lenne. Továbbá maga 17-es cikk 5 pontja rendelkezik arról, hogy a főigazgató a felügyelő bizottságot rendszeresen tájékoztatja azon tevékenységekről, amelyek a hivatalokban, az irodákban folynak. Ugyanakkor ez a rendelkezés elég tágas, és nem vonatkozik az eljárási garanciák alkalmazására, és nem biztosít kellő jogalapot sem ahhoz, hogy a főigazgató a felügyelő bizottsághoz eljuttassa a releváns információt. Következésképpen a rendelet nem kötelezi a főigazgatót arra, hogy az eljárási bizottságot bármilyen információval ellássa, amely információ kötődne az eljárási garanciákhoz nem biztosítja az információhoz való hozzáférést, és a felügyelő bizottság úgy gondolja joggal, hogy szükséges volna ez az intézkedések végrehajtása. Ez tehát gyakorlatilag a felügyelők teljesen rá vannak utalva arra a testületre, amelyet felügyelniük kellene. Továbbá az Olaf ügye, által vizsgált ügyekhez való hozzáférést, illetőleg ugye hozzáférünk ezen információkhoz, de csak indokolt esetekben. A jelenlegi jogi keret nem határozza meg konkrétan, hogy a felügyelő az, aki dönt arról, hogy kellően indokolt ez az eset. Lehet, hogy a jogalkotó számára ez egyértelműnek tűnt, hiszen az Olaf korábban sohasem korlátozta a felügyelő bizottság hozzáférését a vizsgált ügyekhez, de 2012. márciusa óta ez a helyzet fokozatosan megváltozott. A jelenlegi Olaf főigazgató ugyanakkor úgy értelmezte, hogy nem kellően egyértelmű a jogszabály, és így korlátozta a felügyelőbizottság információhoz való hozzáférését. Azt remélte a felügyelőbizottság, hogy a megállapodás megoldaná ezt a problémát, de júliusban került sor egy ülésre, a rendelkezések hatályba lépésének első fél éve alatt azt tapasztalhattuk, hogy gyakorlatilag nulla, vagyis nulla ügyhöz kaptunk hozzáférést. Úgy gondoltuk, hogy ugye a kont júliusi ülése előtt a főigazgató bizonyos ügyekhez hozzáférést biztosított számunkra. A felügyelőbizottság azonban ilyen körülmények között nem tudja eredményesen ellátni feladatait vagyis a bizottság jogalkotási javaslata az eljárási garanciák szavatolásáról egy jó lehetőség ahhoz, hogy megvitassuk az általam felvázolt problémákat. A problémákat ugye azonosítottuk, be azonosítottuk, de az eredmények nem hatásosak. A bizottság ugye azt javasolja, hogy egy új testület jöjjön létre az olaf ellenőrzésére, ezt gyakorlatilag hasonlóan neveznék ki, mint a felügyelő bizottságot, és ez ellenőrizni az olaf által végrehajtott vizsgálatok bizonyos aspektusait nem értjük, hogy mi szükség van egy ilyen párhuzamos struktúrára, mert az Olaf és a főigazgató gyakorlatilag több mint egy felügyelőbizottsággal rendelkezne. A hatékony felügyelet miatt felkevessük két egyeinket az a kapcsolatban, hogy több kisebb felügyelőtestület jöjjön létre, inkább egyre volna szükség, egy belső, egy külső testületre és a bíróságokra, akik szavatolnák a jogszerűséget és um, a problémák orvosolását. Logikusnak tűnne számukra az is, hogy bővítsük a, bizottság, a felügyelő bizottság hatáskörét a nemzetközileg elismert bevált gyakorlatok, valamint a jó administratív eljárások azt teszik szükségessé, hogy egyértelműen elkülönítsük egyfelől a belső tanácsadási típusú ellenőrzéseket, másfelől pedig a külső ellenőrzést és monitorozást, amelyek eltérnek ugye az igazságügyi vizsgálattól. A felügyelő bizottság sem belső, sem külső felügyelet szempontjából nem tudja egyértelműen látni a feladatát, szerintünk ez egy nagyon súlyos probléma. Ha bármilyen okból kifolyólag a jogalkotó nem elégedett a jelenlegi felügyeleti struktúrával, és inkább egy új testületet kíván létrehozni, logikusnak tűnne, hogy helyettesítsük a jelenlegi felügyelő bizottságot egy új és teljesen új testülettel, de csak egyetlen egy testülettel hogyha egy felügyeleti struktúrát hozunk létre, ami felügyelőbizottsággal párhuzamosan létezne, akkor kompetenciák ütköznének, és ez számunkra a lehető legkevésbé hatékony és legköltségesebb megoldás lenne. Ezért a felügyeleti bizottság a, különböző a következő három javaslatot tenni a hatékony felügyelet érdekében. Először is a bizottság javaslata, hogy erősítsük az eljárási garanciák érvényesülését a vizsgálatok során, ez, ezt el kellene fogadni elfben, és a felügyeleti bizottság hatáskörébe kellene építeni, itt egy, felügy, itt egy független testületről van ugye szó másodszorban, a az OLAF dokumentumaihoz való hozzáférést biztosítani kellene. Kivételes esetekben az OLAF egy adott időre megtagadhatná ezt a jogot, de a felügyelő bizottság lenne az, amely ezt megindokolná, nem pedig a felügyelők, akik most általában megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést, és akik a felügyelt személy ehhez kötődnek. Másodszorban pedig a korábbi vizsgálatot végző személyek ismerik az OLAF munkáját, ők azonban administratív szempontból függnek az OLAF főigazgatójától. Egy megfelelő megoldás ahogyan a 40-es preambulum bekezdésben szerepel, ezt minden késedelem nélkül alkalmazni kellene. Következésképpen, lezárásképpen hangsúlyoznám, hogy az OLAF feladata a korrupció és a csalás elleni küzdelem szempontjából fontos, ugyanakkor ezek tönkre tehetik a vállalkozások és a magánszemélyek életét is, éppen ezért az Olafot megfelelően kell felülvizsgálni, már pedig jelenleg nem ez a helyzet. Éppen ezért a jogalkotó számomra tanácsos lenne, hogyha ezt a problémát orvosolná. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Rendkívül komplex problémával szembesülünk, nem egyszerű erre megoldást találni. Köszönjük szépen a megállapításait. Van-e kérdése valakinek? Bírálata, véleménye? Terek van. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan nagyon jól megállapította ön is, nagyon komplex kérdésről van szó, és éppen ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk ebben a kérdésben. Azt hiszem, kiegyensúlyozott megközelítése van szükség, máskülönben az a veszély fenyeget, hogy a szabályozó járnak a szabályozóját próbáljuk szabályozni a bizottság eredeti tervezete nagyon kiegyensúlyozottnak tűnt, azonban azóta sok probléma merült fel, illetőleg felmerült az a kérdés, hogy az ellenőrnek milyen kompetenciái lennének, hogyan működne egy fellebezési mechanizmus, hogy az ő ajánlásai kötelezők lennének-e, vagy sem. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nem merültek fel akkor, amikor a bizottság ismertette a javaslatát. Ezért is nagyon fontos, hogy szeptember 23-án újra eljöjjön a biztos, és feltessük neki a részletekre vonatkozó kérdésekre. Ami Danov úr előadását illeti, mi mindenképpen azt akarjuk, hogy ne azért történjen változás, hogy az önök önök szervezete erősödjön, remélhetőleg az önök javaslatai nem ezt szolgálják, hanem azért, hogy az eljárási garanciák erősödjenek. A biztos, amikor felszólalt, elmondta, hogy vannak gondok a bizottság szempontjából, és a tanács szempontjából és azzal, hogy önök, az önök szerepköre megnőtt. Az ellenőr foglalkozna a javaslat szerint az egyén ügyekkel és az egyénekekkel, önök pedig az intézményeket vizsgálnák, az intézmény egészét, tehát azt, hogy az OLAF mint intézmény jól működjön -e. Ezekre tehát megoldást kell találni, sok részletkérdés egyedülre még nyitott, és biztosnak kell tudnunk lenni abban, hogy az, amit ön elmond, az valóban így van, és hogy a az eljárási garanciák javítása nem csak a felügyelőbizottság megerősítését szolgálja, ebben is meg kell bizonyosodnunk. Inés? Sí, eh, Köszönöm, elnök asszony. Eh, Danov eh, úrnak köszönöm az előadását, bár jó lett volna, hogyha az Olaffal kapcsolatos vitától ezt elkülönítettük volna, hiszen itt azért más dologról van szó. Először is ugye a working arrangement, szeretném tudni, hogy milyen záradékokat tartalmaz az eljárási garanciák szavatolásával kapcsolatban. Ugye ott valahol ugye felvetette azt, hogy a felügyelő bizottság milyen minőségben jár el ugye az eljárási garanciák érvényesítése terén. Nem tartanám jó ötletnek a másik javaslatot. Itt szerintem egyértelmű kell, hogy legyen a cél, ami pedig rendkívül kényes. Tehát szeretném tudni, hogy milyen javaslatokat fogalmazott meg a felügyelő bizottság a Working Arrangements-ben annak érdekében, hogy az eljárási garanciák, az érintett személyek eljárási garanciái érvényesüljenek. És azt is szeretném tudni, mert ugye most kaptuk meg ezt a feljegyzést, ami elég hosszú, ugye különböző eseteket vázol fel, az Olaftól kaptuk ezt, és itt reagál a Antenol úr különböző felvetése, illetve a bizottság egyéb tagjainak hozzászólására is. De Nolt úr, azt szeretném tudni, hogy hány kérést kaptak 2012, 13, 14 ben az eljárási garanciákkal kapcsolatban. Tehát nem a dokumentumokhoz való általános hozzáférésre gondolok, hanem konkrétumokra, mert ugye az, er-, a felügyelő bizottság az eljárási garanciák érdekében kívánt eljárni. Említette, hogy önök nem annyira ellenőrzik, hanem inkább szavatolják az OLAF függetlenségét és hatékonyságát. Hát ugye a parlament ugye kezdettől fogva látta, hogy hol vannak a kockázatok, és számos módosítót fogalmazott meg, mindig, amikor felmerült a felügyelőbizottság helyzete, szerettem volna, hogy amikor ugye a hatékonyságról és a függetlenségről beszélünk, akkor az Olaf nem végez olyan dolgokat, amelyek aztán a bíróságok előtt problémákat idézhetnek elő, de azt szeretném tudni, hogy a felügyelőbizottság valójában mit tud tenni gondolják meg, hogy például egy adott ügy kapcsán problémákat észlelnek az eljárási jogok esetében. Mit tennének, milyen eljárást követhetnének? Bár ugye említette, hogy lenne egy új felügyeleti struktúra, és a felügyelő bizottság a jelenlegi formájában nem hasznos e célból, tehát szeretném tudni, hogy konkrétan az önök testülete az a testület, amelynek ön az elnöke, és amelynek feladata az Olaf munkáinak függetlenségét szavatolni, figyelembe veszi ezen aspektusokat valamilyen módon, hogy elkerüljük a problémákat. Tehát itt nem az Olaf ellenőrzéséről van szó, hanem a hatékonyság és a függetlenség biztosításáról. Milyen módon ö, tudtak volna esetleg valamilyen javaslatot megfogalmazni, mert ilyenről nincs ismeretem, tehát szeretném, ha erről további információt nyújtana. A kollégi Szavama, bitte. Mm, Dankeschön. Köszönöm. Igen, fontos az egyensúly. Talán legfontosabb szempont, vagyis az, hogy hogyan teremtjük meg a jogok egységét, egyensúlyát a szereplők között. Szemete biztos úr azt mondta, és erre hivatkoznék most, hogy a felügyelő szerv feladatát el kell választani az Olaf felügyelő bizottságáitól. Ez is benne van ebben a javaslatban. A felügyelő bizottság elnökét hallgatva azonban elkezdtem kétkedni a biztos szavaiban, hogy tényleg úgy jó-e az, ahogy ő azt javasolja, vagyis külön választva. Ugyanis előfordulhat, hogy ezzel még tovább bonyolítjuk a helyzetet, még a jelenleginél is. De Denol úrral egyetértek abban, hogy ez csak egy újabb, még kevésbé definiált szint lenne, ami még tovább zavarosítja a helyzetet. Tehát kérdésem Tanok úr az az, hogy ha ön úgy kéne, hogy működjön, mint ahogy javasolja, hogy ez legyen, akkor ön hogyan győzné meg, és most nem úgy kérdezek, mint én ezt, hogy hogyan garantálná a függetlenséget, hanem hogyan győzné meg azokat, akik mindig a függetlenséget használják első és utolsó érvükként. Mert itt mindig el fog akadni a folyamat, évek óta mindig eljutunk idáig. Egyesek azt mondják, hogy teljes függetlenségre van szükség, mások azt mondják, hogy legyen függetlenség, de legyennek mindenkinek jogai is és ezek annyira alapvető ellentétes álláspontok, hogy mindegyik hova toljuk ki a problémát, ez fennmarad. Én ezért részletesebben is szeretném tudni azt, amit ön három pontban összefoglalt, hogy, hogy anyagokhoz hozzá kell férni, a vizsgálódóknak függetleneknek kell lenni. Nem itt ez a fő kérdés, hanem az, hogy hogyan győzzük meg a szereplőket, az érintetteket arról, hogy az Olaf tényleg független. Ö, mert van egy struktúra, abban lehetnek hibák, akkor arra ráépülhet egy ellenőrző rendszer, amelyben ugyancsak lehetnek hibák, és akkor minek létrehozni még egy harmadik testületet is, hogyan lehetne ezeket egy tető alá hozni, és nem, épp hogy nem tovább darabolni a szalonnát, hanem valahogy egy helyre fókuszálni a felelősséget és annak számok kérhetőségét. Markus Piper. Semete biztos azt mondta, hogy az új biztos ugye valakinek ki kéne fizetnie a felügyelő biztos, és próbált ezzel a kérdéssel foglalkozni, és szerinte az lenne a megoldás, hogy ezt a személyt megint csak a bizottsághoz sorolnák be. Tehát az Olaf fölött is a bizottság rendelkezik, a felügyelő fölött is a bizottság rendelkezik, és akkor azoknak a tükrében, amit Fogum úr elmondott, hogyan lehet itt egyáltalán megkülönböztetni a szereplőket, hogy ha mind eh, az ellenőrzet, mind az ellenőrző ugyanahoz a szervhez tartozik, akkor mindenki egymásnak a főnöke, vagy hogy? Tehát általában is, és egyedi eh, jellegében is túl bonyolultnak és fölöslegesnek tartom ezt a tovább bonyolított elképzelt rendszert. Én világosan azt képviselem, hogy inkább a bizottságot kéne megerősíteni, és amit a bizottság javasol, azt még tovább vinni. Bizonyos garanciák már most is érvényesülnek. Nyilok úr konkrét példákat mondott arra, hogy mi mindent tehetne a bizottság, hogyha hozzáférne a dokumentumokhoz, illetve hogyha a bizonyítás terhe az anyagokkal eh, együtt eh, másképp oszolna meg. A múltban végül is eh, jól együtt tudtunk működni ezzel a felügyelő bizottsággal. Miért nem egy működő, meglevő struktúrát bővítünk, erősítünk meg, de hát szerintem mindenképpen a felügyelőbizottságot kell erősíteni, és nem újabb posztokat létrehozni. Ami viszont azt illeti, hogy hogyan és mikor, ha majd ez történik, akkor majd az Európai Parlamentnek mi lesz a szerepe? Nekünk mi lesz, mennyi lesz a rálátásunk ezekre az újra kialakítandó, ugye már az ügymenettel egy időben zajló ellenőrzésre. Erről ö, szívesen kérdezném a felügyelő bizottság elnökét, hogy ön szerint majd a parlamentnek mi lesz a szerepe egy ilyen helyzetben? Köszönöm szépen, magamat is rátettem a felszólalók listájára, nekem is lenne néhány megjegyzésem az e- egész konstrukcióval kapcsolatosan. Még nem beszéltünk arról, hogy az Európai Bizottság javaslata egy dologban nagyon egyértelműen fogalmaz, egy régi problémát megold, mégpedig a képviselők mentelmi jogának kérdését világosá teszi a kettes cikkben a kompetenciákat, világosá teszi, hogy kiszámít Európai Uniós szerv tagjának. Ebből világos, hogy kitartozik az OLAF eljárásai alá, és érdekes módon az Európai Tanács tagja is szerepelnek ebben. A kérdésem a felügyelőbizottsághoz most a következő. Akkor most Angela Merkel okostelefonját is lefoglalhatja az Olaf adott esetben? Tehát nekem gondot okoz, fejtörést okoz a gyakorlati megvalósíthatóság kérdése. Teljesen eltekintve attól, hogy a képviselők mentelmi jogának kérdését én nem az Olaf rendeletben szeretném tisztázva látni, úgy gondolom mert ezt nem lehet csak így a hátsó kiskapon keresztül elintézni, nagyon érdekes kérdés. Tehát az egyik a gyakorlati megvalósíthatóság. Ha megelégszünk azzal, hogy olyan jog, jogalkotást végzünk, ahol a jogszabályokat soha nem kell alkalmazni, hát akkor ezt tehetjük, megtehetjük, de akkor ezt tudatosan tegyük. Az első kérdésem tehát a gyakorlati megvalósíthatóságra vonatkozik, a második kérdésem pedig a függetlenségre. Első ízben történik az, hogy gyakorlatilag az Olaf főigazgatójának kezét bilincsbe verjük, megkötjük a kezét, Eddig nagyon erős, áll, nagyon erős pozíciója volt, a legutóbbi reform alkalmával megpróbálták egy kicsit kiegyensúlyozni az ő helyzetét, e, ez nem sikerült, és most érdekes mód az Európai Bizottság az, aki meg akarja kötni a fő igazgató kezét. Első ízben lesz egy olyan pozíció, amelyből ex ante megkérdőjelezhető, hogy a főigazgató megtehet-e valamit. Véleményem szerint a főigazgató függetlenségével ez egyáltalán nem egyeztethető össze. Számomra fontos lenne, hogy erről is szóljon néhány szót. Egy olyan főigazgatóra van szükség, aki a hatályos jogszabályokat betartja, nem pedig egy olyanra, akit még ellenőrizni kell. Ezt az exente kérdést tehát én nagyon fontosnak tartom, első ízben történik ilyesmi, és nem vagyok biztos abban, hogy ez egy jó ötlet. Éppen ezért, ezért nagyon érdekesnek tartottam azt, amit Rébenbus úr mondott a rendeletjavaslatról. Ha ön úgy gondolja, hogy ez egy jó ötlet, ha bár az ön megközelítése más, akkor felmerül a kérdés, hogy az ellenőrt hol is helyezzük el. Semmiképpen sem helyezhetjük őt a bizottságon belőre. Kérdés, hogy most akkor a parlamenthez tartozzon, hogy valóban független legyen, de nem biztos, hogy itt független lenne, vagy tartozzon az Európai Szembevőszékhez, hogy szavatolva legyen a függetlensége, úgy látom ennek az ötletnek a kapcsán már lelkesebbek a kollégák, tehát hogyha létrehozzuk ezt a pozíciót, gondoskodnunk kell arról, hogy szavatolva legyen a függetlensége, és még csak fel sem merüljön a függetlenség sérülésének a gyanúja. Ezt nagyon fontosnak tartom, jó lenne, hogyha válaszolni tudna mindezen kérdésekre. Dénolf úr, parancsoljon! Thank you very much, Chair. Thank you. Um, well, um, if you would allow me, I would first... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor röviden hozzászólnék egy-két kérdéshez, és utána megkérném a kollégákat, hogy ők is szóljanak hozzá. Ami az első kérdést illeti, úgy gondolom teljesen evidens, hogy miről van itt szó. Nagyon örülök egyébként, hogy feltették ezt a kérdést. A felügyelőbizottság Vajon a javaslat során a saját kompetenciáit akarja megerősíteni, vagy pedig az OLAF és az OLAF függetlenségét, tart, OLAF érdekeit és az OLAF függetlenségét tartja szem előtt? Azt hiszem világos a válasz. Már elmondtuk, hogy vannak szakértőink a tagállamokban, és mindannyian a felügyelet témakörben mozgunk, auditálunk, ellenőrzéseket végzünk. Igen, Érdekünkben áll az, hogy biztosítsuk az olaf függetlenségét, és minden javaslatunk ebbe az irányba mutat. Nem egy prodómo gyakorlatot hajtunk végre, elmondtuk azt is, hogyha szükség van rá, akkor természetesen örömmel vesszük, hogy egy új szerv jöjjön létre. Nekünk ez egyáltalán nem gond, hogyha ez Európa és az európai polgárok eh, érdekeit szolgálja. És ez a javaslatunk tehát pont az Európai Unió és az európai polgárok érdekében áll. Őket szolgálja. Másodszorban a, hogyan igazoljuk annak a szükségességét, hogy hozzáférés jöhessen létre a különböző dossziékhoz. Az Európai Adatvédelmi Biztosnak a véleménye teljesen egyértelmű az álláspontja. Nem az OLAF főigazgatójának a szerepe, hogy megítéljem a hozzáférés szükségességét és jogszerűségét, hanem az illetékes szervek. És végül az egyes egyéni esetekre vonatkozóan a felügyelő bizottság vajon megvizsgálhatja ez egyéni ügyeket, itt most lezárt ügyekről van szó, nem pedig a folyamatban lévő ügyekről. Ahogyan elmondtam, mindannyiunkat ellenőriznek, és az ellenőrzés miatt, hogyha nem tudunk ö, foglalkozni az egyén ügyekkel, akkor nem tudhatjuk azt sem, hogy a, az egyének jogait tiszteletben tartják -e, és a megfelelő eljárásokat követik e Tehát ez azt jelenti, hogy fontos a hozzáférés az egyéni dossziékhoz, hogy megfelelően végezhessük a munkánkat. Úgy tudom, minden ellenőr esetében ez egyébként így van. Néhány rövid megjegyzést tettem, tehát most pedig a jobb oldalamon ülő kolléga Thomas Pöstiknek adnám meg a szót, aki a Finn szembevőszék elnöke, és természetesen számottevő tapasztalata tekinthet vissza ezekben a kérdésekben. Tisztelt képviselők, nagyon röviden szólnék erről a rendkívül bonyolult kérdésről, és az egyensúly kérdését természetesen nagyon fontos. Ami a felügyelőbizottságot illeti, egyáltalán nem azt szeretnénk, hogy bármilyen új kompetenciával bővüljön az eddigi hatásköre. A jelenlegi szerepünk, egy, vagy a jelenlegi helyzet egy kicsit bonyolult. A felelősség és az ellenőrzés között próbáltunk eddig egyensúlyt teremteni. Ami az eljárási garanciákat életé, ez volt ugye a fő kérdés. A felügyelő bizottság a rendelet értelmében nyomon követi az eljárási garanciák továbbfejlesztését és alkalmazását az OLAF vizsgálatok során, ezt mondja maga a rendelet. Megtehetjük ezt éves jelentések és általános jelentéstétel révén a főigazgató részéről, amely gyakorlatilag egyfajta belső szakértői grémiummá tesz bennünket az olafon belül. Éppen ezért az elszámoltathatóságnak elvének megfelelően szerintem inkább az Olaf főigazgatóját kellene egy ilyen szakértői grémium fejévé megtenni. És a rendelet azt nem teszi világossá, hogy esetleg ezt az eljárási garanciák betartásának az ellenőrzését mind a vétellel is vizsgálhatnánk. Egyéni eseteket vizsgálva megnézhetnénk, hogy az eljárási garanciák itt érvényesülnek neki, és utána azt összevetnénk azzal, ami a az európai adatvédelmi biztos elvárása, mégpedig, hogy ex post esetek esetében szintén hajtsuk végre ugyanezt. Tehát nem folyamatban lévő ügyek, hanem ex post, tehát lezárt ügyek esetében. Ami a függetlenséget illeti, az Olaf történetének legelején köttetett egy kompromisszum. Mi, a felügyelőbizottság annyit tehetünk, hogy nyomon követünk valamilyen hibás eljárást, ez gyakorlatilag az Európai Bizottság ellenében irányul, tehát hogyha az Európai Bizottság tesz valamit, akkor a tanácsnak és az Európai Parlamentnek tehetünk jelentést erről. Mi csak jelentéstételi kompetenciával rendelkezünk, és tanácsadási kompetenciákkal más illetékességünk nincsen, ennyit tehetünk, és ez is nagy mértékben összefügg persze a saját kapacitásainkkal és az OLAF hajlandóságával, hogy mennyiben kívánja az Európai Bizottság gyakorlatát megkérdőjelezni adott esetben. Most visszatérve az Európai Bizottság javaslatára, nagyon jónak tartom, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozni kezd az eljárási garanciák védelmének kérdésével, ez örvendetes a véleményünk szerint. Vannak nagyon érdekes új elemek a javaslatban, de sok minden, ami a javaslatban szerepel, Szerepelt már az európai intézményekkel folytatott eszmecseréinkben is, tehát gyakorlatilag nincs ebben semmi újdonság. Mi milyen javaslatokat tudunk megfogalmazni az európai jogalkotók számára, az önök számára? Először is fontos, hogy komolyan megvizsgálják a hatékonyság kérdését az ellenőrzés hatékonyságát, a vizsgálatok hatékonyságát, és megfelelő egyensúlyt hozzanak létre a kettő között. Jelen pillanatban úgy gondoljuk, a javaslat ezt nem szavatolja, ezt az egyensúlyt. A vizsgálati hatékonyság és az ellenőrzési hatékonyság megköveteli, hogy világos válaszvonal húzódjon a belső tanácsadási, áttekintő, tanácsadói jellegű áttekintések között, és a külső adminisztratív ellenőrzések között, amelyek ebben az esetben valóban külsők lehetnének, és aztán lennének kisebb, független ellenőrök, illetve ellenőrzési panelek is. Ez nem szükségszerűen a legköltséghatékonyabb megoldás, jobb lenne, hogyha csak egy külső ellenőr lenne, vagy több belső ellenőrzési szerve, és ez is összefügg az igazságszolgáltatási ellenőrzéssel, és harmadsorban pedig az eljárási garanciák köre igencsak bő, érint ez bizonyos személyis jogi és, jogi és alapjogi kérdéseket is. Tehát mit tudunk tenni? Ez a, a kérdések tükrében a következő. Mi úgy gondoljuk, hogy világosan lefektetett a felügyelőbizottság szerepe, szerepköre, küls, egy külső felügyelőző bizottságra van szükség, strukturális reforma is szükség lenne. Fontos, hogy meglegyen a saját titkársága, ajánlásokat fogalmazzon meg továbbá az EU közszolgálati törvényszékének megerősítése is egy lehetőség, tehát az igazságszolgáltatási ellenőrzés megerősítése. Ez azt jelentené, hogy a törvényszék előtt megtámadható, lenni, megtámadható lenne az OLAF főigazgatójának egy-egy döntése. Az előzetes autorizálás, engedélyeztetés kérdése is érdekes itt, főként abból a tekintetből, hogy a vizsgálatok adott esetben megrekedhetnek. Tisztázni kell mindenképpen ezt a kérdést. Bizonytalanság uralkodik jelen pillanatban, ez pedig veszélyt jelent a megfelelő egyensúly szempontjából negyedsorban. Érdekes az előzetes engedélyeztetés olyas valaki végeznie ezt, aki adminisztratív értelemben kapcsolódik az Európai Bizottság intézményéhez, de az engedélyeztetés az Európai Tanács tagjait is érinteni, az Európai Parlament képviselőit, az Európai Központi Bank tagjait, az Európai Bíróság, az Európai Számvevőszék tagjait is. Tehát ez azt jelenteni, hogy egy adminisztratív intézmény nagyon nagy hatáskörökkel rendelkezne párhuzamosan az Olaffal. Ezen is érdemes elgondolkodni. Talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy csak adminisztratív hatásköröket rójunk erre a szervre. Az Európai Szembevőszék tagjait érintő kérdés – Jó magam, a Finn Parlament állandó tanácsadója voltam, illetve a parlament alkotmányjogi szakbizottságának a dolgoztam. Ez pedig ugyanolyan hatáskörökkel rendelkezik, mint például az Alkotmánybíróság Franciaországban, tehát Finnországban ez az a grémium, amely, legfőbb grémium, amely az alkotmányt értelmezi. Ebben, az, ebben a bizottságban, grémiumban beszéltünk az Olaf kormányfők adataihoz való hozzáféréséről technikai értelemben gyakorlatilag Angela Merkel, vagy Alexander Stop, vagy Donald Tusk okos telefonjának a lefoglalása lehetséges volna. Felmerül azonban bennem, hogy ez a gyakorlatban valóban megtörténne, hogyha az Olaf erre vonatkozó döntése megérkezne a, például a Német Szövetségi Kancellária irodáján. Amikor az európai intézmények eh, funkcióiról van szó, a tanács tagjainak funkciójáról, akkor ha jól értem, akkor a tagság koncepciója őket nem foglalja magába. Kérdéses tehát, hogy a szöveg itt vonatkozik erájuk, avagy sem. Nem tudom, hogy a gyakorlati megvalósítás szempontjából az itt szereplő megfogalmazás üdvös-e. A külső szakértői mechanizmus és a belső ellenőrző mechanizmusok megerősítése mindenképpen szükséges. Másodszorban világos struktúrák megteremtéséről van szükség, a belső, külső és, és bírói kontroll szempontjából is világosá kell tenni, hogy mi is a helyzet. Fontos a bizonytalanság felszámolása. Az Európai Parlament így segíthet nekünk a leginkább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Legalább bebizonyította a bizottság, hogy humor azért van. Folytatnám a napi rendet, és most Galia úrnak adnám meg a szót a számvevő széktől. Ő volt az, aki az Olaf munkáját a jogállamiság szabályainak betartása szempontjából értékelte. Köszönöm szépen, Gressle elnök asszony, tisztelt képviselők! A számvevőszék természetesen hálás ezért a meghívásért, hogy részt vettünk itt ezen az eszmecserén önökkel, amikor egy ilyen fontos és szövevényes téma forog kockán. Engedjék meg, hogy megnézzük most azon kérdéseket, amelyeket az előttem szólók már taglaltak. Noha én talán mindezt más megvilágításból tenném, és más hangsúlyokat emelnék ki. Nagyon időszerű ez a javaslat, ez egy új kiinduló pont kell, hogy legyen egy új vitához arról, hogy hogyan erősítsük jobban az eljárási garanciákat olyan személyek esetében, akik az olaf vizsgálatainak tárgyát képezik. Ahogyan ugye előadóként foglalkoztam ezzel a témával, a szerződés 225-ös szabálya értelmében dolgoztam ki ezt a javaslatot, ezt a jelentést, ugyanakkor az észrevételeim személyesek, és nem kapcsolódnak egy olyan véleményhez, amelyet adott esetben a számvevőszék fejez ki ebben a kérdésben. Három pontra szorítkoznék hozzászólásomban. Először is szeretném kiemelni azon irány elveket, amelyek kapcsolódnak ezen javaslathoz, még mielőtt a javaslatra térnék, és szeretnék eh, felidézni korábbi eh, ajánlásokat, eh, amelyeket a számvevőszék meghatározott, megfogalmazott különböző javaslatokkal kapcsolatban, és a közelmúltban javasolt változtatásokra térnék ki, és megvilágítanék olyan kérdéseket, amelyek a jelenlegi javaslatban szerepelnek. A kiinduló pont az, hogy a számvevőszék nagy jelentőséget tulajdonít az unió pénzügyi érdekeinek védelméhez, valamint a csalás és a korrupció elleni küzdelemhez és egyéb illegális tevékenységek elleni küzdelemhez. Fontos, hogy az állampolgárok bízzanak a közintézményekben, és a jó kormányzás elvei is azt teszik szükségessé, hogy hatékony és eredményes legyen az OLAF munka, munkájának elvégzése során, és képes kell, hogy legyen funkcióinak ellátásához. Bármilyen fajta reform azt kell, hogy elérje, hogy ez az erő, ez a hatáskör megmarad és fokozódik. Nem szabad semmiképpen ezt rontani. Ugyanakkor hangsúlyoznám azt is, hogy az egyéni jogok védelme és az erős eljárási garanciák kulcsfontosságúak. Fennáll az a kockázat, hogy ez a kényes vita máshová veti a hangsúlyt. Egyfelől ugye az egyéni jogokat védeni kell, másfelől pedig az Olaf határozott nyomozati hatáskörét is meg kell őriznünk. Ugyanakkor az én véleményem az, hogy ez a két cél szorosan összekapcsolódik, és a két cél egyidejű elérésére kell törekednünk, nem pedig arra, hogy az egyiket elérjük a másiknak a kárára. A tapasztalat mindig azt bizonyítja, hogy bármilyen vizsgálat komoly csorbát szenvedhet, hogyha nem tartják tiszteletben az egyéni jogokat. És ez csak hangsúlyozza azt a meglátásomat, hogy mennyire fontos az OLAF és az OLAF küldetése. Teljes mértékben tiszteletben kell tartani az egyéni jogokat, ez nem csak az OLAF felad, ez nem csak az OLAF hitelességét növeli, hanem ez kulcsfontosságú annak érdekében is, hogy végeredményben eredményes legyen az OLAF nyomozati eljárása, és ez az a kiinduló pont, amely a későbbi észrevételeim mögött is meghúzódik. Most pedig áttérnék a észrevétel egy második részére. Ugye a számvevőszék már meghatározott, megfogalmazott bizonyos javaslatokat, amelyek mentén ellenőrizni lehet az eljárási garanciákat, így például 2011. júliusában kiadta a számvevőszék a hatos számú véleményét, egy olyan reformról, amelyet a parlament és a tanács 2013. szeptemberében zárt le, pontosan egy évvel ezelőtt. Emlékeztetnék ezen vélemény három fontos üzenetére, ezek szerintem a mai vita szempontjából is eh, mérvadóak még. Egyfelől ugye az időzítés kérdése, ami a bíróság eh, elnökének eh, véleményéből is kitűnik. Az ex post vizsgálat létezik, ugyanakkor a folyóvizsgálatok ellenőrzéséről nincs független ellenőrzés. A bíróság hangsúlyozta, hogy az OLAF vizsgálatainak jogszerűségét független módon kell ellenőrizni. A hatékony, független ellenőrzés csak akkor valósul meg, amikor az OLAF már lezárta a vizsgálatáról szóló jelentést. Ez a vizsgálat aztán nyitott ahhoz, hogy a nemzeti és az EU bíróságok is véleményezik, valamint az Európai Ombudsman elé terjesztjük. A létező ex post ellenőrzési rendelkezések bizonyos gyenge pontokkal is rendelkeznek, ugyanis gyakran túl késő ez már ahhoz, hogy az OLAF kijavítsa az esetleges hibákat, amelyek megtörténtek a vizsgálat során, és általában nagyon hosszú idő telik el, míg közismerté válnak az eredmények, és következésképpen gyakran egy amúgy is hosszadalmas vizsgálat után továbbra is bizonytalan a vizsgálat kimenetele. Egy további probléma az, hogy az érintett személyeket nem tájékoztatják a vizsgálatról. Véleményem szerint a szék hangsúlyozta, hogy az érintett személyek kellő időben tájékoztatást kell, hogy kapjanak, holott gyakran nem történt meg ez, nem tájékoztatták az érintett személyeket arról, hogy az OLAF vizsgálatot folytat ellenük. Fennáll annak a lehetősége, hogy az érintett szemét nem tájékoztatják erről. Az OLAF rendelet 9-es cikkének harmadik paragrafusa rendelkezik. Ez a cikk lehetővé teszi az általános szabályalóli kivételeket, ami azt jelenti, hogy tájékoztatni kell az érintett személyeket. Vannak kivételes esetek, amikor, ha ez indokolt, és például a vizsgálat bizalmas jellegét fenn kell tartani, nem szükséges az érintett szemét tájékoztatni. Vagy olyan esetekben, amikor egy nemzeti vizsgálati hatóság hatáskörébe tartozik az eljárása. Mi aggályunk az, hogy nincs egy hatékony mechanizmus, amely alapján érte, értékelhető ex ante, hogy ez a kivételes záradék, vagyis hogy ne kapjon tájékoztatást a személy, az az aggályunk, hogy ez nem a valóban indokolt esetek korlátozódik. Továbbá szükséges egy független ellenőr. Az eljárási jogok tiszteletben tartása problematikus helyzetekben szükséges. A számvevőszék ezért egy független ellenőre vonatkozó javaslatot tett. Az ellenőr kinevezése nem az OLAF főigazgatójának hatáskörébe kell, hogy tartozzon, hanem egy az olaftól független kell, hogy legyen, és független kell legyen azért is, hogy az ellenőrzési folyamat hitelességét és egy ilyen folyamatba vetett bizalmat erősíthessük. Véleményünk szerint az ellenőr nem csak kötelező érvényű véleményeket kell, hogy kiadjon, hanem fel kell ruházni azzal a joggal is, hogy minden olyan esetben megfogalmazzon egy ilyen véleményt, amely, amikor az OLAF információt juttat el a nemzeti bíróságokhoz, vagy amennyiben több mint két évet vesz igénybe egy vizsgálat. A független ellenőr továbbá teljes mértékben hozzáférést kell, hogy kapjon az OLAF ügyeihez, a főigazgatóhoz és a felügyelőbizottsághoz is, kell, is címezheti a véleményét. Ugyanakkor ezen javaslatokat a 2013-as reform érdekében nem vették figyelembe. A harmadik részben pedig azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy voltak-e fejlemények, amikor is a 2011-es számvevőszéki véleményt figyelembe vették-e, vagy a júniusi bizottsági javaslat vajon ugyanezen aggályokra reagál-e? Itt négy dologra térnék ki, ezek közül háromszorosan kötődik a javaslathoz, a negyedik pedig szerintem mindenképpen megfontolandó. Először is emlékeznek arra, hogy az EU jogalkotójának szándéka volt az eljárási garanciák erősítése az Olaf vizsgálatai során. Egyrészt azzal, hogy részletes rendelkezéseket illesztett a rendeletbe ezen eljárási garanciákról, másodszorban pedig azáltal, hogy egy szisztematikus ellenőrzési vizsgálatnak veti alá ezen garanciákat. Ezt követte a reform is, amelyre ugye már Semeta biztos úr is utalt a bevezetőjében, és ez a reform számos eljárásjogi garanciát részletez és ezek különböző alapjogokhoz kapcsolódnak, mint például a méltányos eljáráshoz való joghoz, vagy az ártatlanság véleméhez, vagy az önvád elkerüléséhez való jog, vagy például a tájékoztatáshoz való jog, a meghallgatáshoz való jog. Ugyanakkor a jogalkotási javaslatban résztvevő résztvevő intézmények nem voltak képesek konszenzust elérni arról, hogy ezen célokat hogyan valósítsák meg. Következésképpen a megreformált rendelet egy ilyen felülvizsgált eljárást nem tartalmaz, hanem a főigazgatóra bízza, hogy egy belső folyamatot léptessen életbe, amely a rendelet 17-es cikke alapján egy ellenőrzést tesz lehetővé. De ilyen ellenőrzések az Olafon belül mindig is léteztek, annak ellenére, hogy ezek nem voltak explicit módon kötelezőek a rendelet értelmében. Ezen belső ellenőrzések hatékonyság ugyanakkor korlátozott volt, hiszen nem kapcsolódtak egy külső ellenőrzési mechanizmushoz. A független, felülvizsgálat kulcsfontosságú annak érdekében, hogy biztosítsuk a célt, és hogy védjük pontosan azokat, akiket nem tájékoztatnak arról, hogy vizsgálat folyik ellenük. Szerintem az Olaf érdekét szolgálja az, hogy teljes mértékben a jogállamiság szabályainak mentén járjon el. Az ellenőr aki most szerepel a bizottság javaslatában, mindenképpen egy megfelelő, egy jó lépés az ő Olaftól való függetlenségét egy intézmény közi kinevezési folyamat szavatolná. Ugyanakkor a véleményem az, hogy még jobban ki lehetne terjeszteni a függetlenségét úgy, hogy nem a bizottság rendelkezne felette administratív értelemben. A fő aggályom az, hogy az ellenőr beavatkozási köre túl, túl szűk. Egyfelől a bizottság javaslata értelmében csak akkor léphetne fel, hogyha egy adott személy panaszt nyújtana be a vizsgálat során meghozott intézkedésekkel összefüggésben. Ugyanakkor a személy nyilván először tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy vizsgálat folyik ellene az ellenőr saját kezdeményezésére nem léphet, nem tett lépéseket. Következésképpen a bizottság javaslata alapján nem lenne szükséges az ellenőr kötelező beavatkozása olyan esetekben, amikor az OLAF szándéka felfüggeszteni a legfontosabb eljárási garanciákat, amelyekről a rendelet rendelkezik. Másodszorban a bizottság azt javasolja, hogy az OLAF főigazgatója előzetes engedélyezést kell kapjon az ellenőrtől, ahhoz, hogy egy nyomozati eljárás során megvizsgálja, kutatást végezzen egy parlamenti képviselő vagy egy intézménynél dolgozó személy irodájában. Kérdésem, hogy összeegyeztethető-e ez az egyenlő bánásmód elvével, amikor ez kötelező a parlamenti képviselő esetében, de nem az alkalmazott esetében. Kérdezem, hogy a polgárok ezt hogyan ítélnék meg. Másodszorban egy iroda, iroda, irodai kutatás vajon egy olyan intézkedése, amely sérti az érintett személy jogait, és éppen ezért kötelezővé kellene tenni ilyen esetben az előzetes engedélyt. De mi történik például akkor, amikor információ továbbításáról van szó egy adott személyről a nemzeti bírósági eljárásokhoz, de a személy számára nem biztosítjuk azt, hogy kommentálja azon tényeket, amelyek ez, ezen információkban szerepelnek. Vajon ezek érintik-e súlyosabban érintik-e az érintett jogait, mint az ellene végzett kutatás. Összefoglalás kép, összefoglalásként elmondhatom, hogy az ellenőr beavatkozási lehetőségei korlátozottak. És a negyedik, valamint utolsó megjegyzésem egy olyan tisztázatlan kérdéshez kötődik, amely nem az EU pénzügyi érdekeihez kötődik. A szerződés 325-ös cikke értelmében az OLAF rendelet hatája olyan vizsgálati eljárásokhoz kötődik, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ugyanakkor vannak olyan esetek, amelyek nem az EU pénzügyi érdekeltségeit sújtják, de ugyanígy fegyelmi vagy büntető jogi eljárásokba torkolhatnának az Európai Bíróság előtt. Az ilyen esetek például akkor következhetnek be, amikor egy jogalkotási eljárás van folyamatban, és amikor befolyásolni próbálják az, érdeket, az érdekelt feleket, például a bizottság, vagy a tanács közalkalmazottait, vagy az Európai Parlament képviselőit, vagy azok asszisztenseit. Egyértelmű szabályokat kell lefektetni arról, hogy milyen mértékben és hogyan vizsgálódhat az ilyen esetekben az OLAF. Az ilyen esetekre vonatkozó jogszabályok nagyon szűkszavúak, és ezek csak az Európai Unió alkalmazottaira vonatkozó szabályzatra korlátozódnak, ugyanakkor a bíróságnak meg kellene fontolnia, hogy milyen lehetőségeket kínál a szerződés, hogy hogy a különböző súlyos visszaéléseket hogyan lehet megfelelően kivizsgálni. Következésképpen a javaslat célja az, hogy javítsuk a szabályozó keretet, a szabályozási keretet, erősítsük az Olaf által végzett vizsgálatoknál az eljárási garanciákat. Az évek során felhalmozódott tapasztalat azt mutatja, hogy számos szürkezóna létezik, és számos joghézag. Az eljárási garanciák ellenőre, ezen ellenőr létrehozása egy határozott és pozitív lépés, de attól tartok, hogy további eszmecsere szükséges még számos olyan kérdésről, amelyet ma megemlítettük, de amelyek továbbra is függőben vannak. Az ellenőröm maga nem lesz képes arra, hogy felkínálja a végleges kielégítő megoldást a felmerült problémákra, és továbbra is felmerülnek majd problémák az érintett személyek egyéni jogainak tisztelben tartása során. a biztos azt mondta ma, hogy az Európai Bizottság úgy véli, hogy a javaslat kiegyensúlyozott. Ugyanakkor megfelelő ez az egyensúly. Vagy esetleg azon kérdések, amelyeket én felvetettem, vagy az előttem szólók, ezek vajon reális, érdemi kérdések, vagy sem. Amennyiben ezek reális és érdemi problémák, nem lehetne ez most egy lehetőség, amely során ezen szürke zónákat kiiktathatnánk és felszámolhatnánk a joghézagokat, és egy holisztikus megközelítést követnénk, ahelyett, hogy részenként haladjunk, mint ahogyan azt eddig tettük. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Gala úr. A képviselőtársaim közül kíván valaki szólni? Nem látok jelentkezést. Akkor Papadias úrnak adnék most szót, aki az ombudsmanunk képviselője ebben a témában. Papadias úr, parancsoljon! Um, On behalf of... Uh... Hareli asszony nevében, aki uh, szeretné önöknek megköszönni a meghívást, és szeretné kimenteni magát, amint tudják, ilyen vitákban az ombudsman uh, eddig nem vett hivatalból részt. Először foglalunk állást a kérdésben, ez mindig úgy van ugye, hogy aki utoljára beszél, annak sok mondandóját az előtte szólók elmondják. Különösen a számvevőszék, a bíróság, felügyelőbizottság elnöke sok olyan dolgot mondott, amit én most nem fogok elismételni. És tényleg nem fogom az idejüket rabolni, ezért csak néhány fontos témáról beszélnék. Olyanról, amely a mi hatáskörünkben is tartozik. Az ombudsmanhoz nagyon gyakran fordulnak panaszokkal a jó vagy rossz igazgatási eljárások, döntések kapcsán, és ebben van tapasztalatunk. Ez a javaslat szerintünk három kérdést tett föl. Az első az általános intézményi struktúra az EU-ban, a hatékonyság és kompetencia eloszlásának a kérdését, és a harmadik pedig a, függetlenség kérdése. Ami az általános intézményi felépítményt illeti, nagyon sok túl sok egység, ünnepség jött létre az EU-ban az utóbbi évek során, akiknek ex ante és ex post felügyeleti szerepük van, vagy akár mindkettő, és még a Luxemburgi Bíróságot is utólag ellenőrzik, meg magát az ombudsmant is. Ez egy túl súlyos szervezet, és így, és pont ö, nem szolgálja a egyes polgárok jogainak védelmét, mert nem elég hatékony, és ez átvezet minket a második kérdéskörre. A szembevőszék képviselője világosan fogalmazott, áttekinthetetlen, nem elég hatékony a rendszer. Szerintem ez a felügyelői poszt AD15-ös szinten már is felveti azt a diszkrepanciát, hogy eh, ha úgyis csak ajánlásokat tehet a főigazgatónak, az OLEF főigazgatójának, akkor ezt az OLEF főigazgatója végül is, ha megindokolja, ö, eh, ö, eh, visszadobhat, akkor nem látjuk, hogy ennek mi az értelme. Hónapokat, heteket lehet elvesztegetni, lélektani hatást kelteni, de az érdemi hatás nulla lesz szerintünk. Minél hamarabb a bírósághoz kell fordulni, vagy az ombudsmanhoz, hogy érdemi eljárás kezdődhessék. Tehát ha még egy ellenőrt nevezünk ki, aki valójában nem az, a, mert nincsenek jogi értelemben eszközei, akkor jobb, ha nem jön létre, vagy legyenek jogi értelemben foganatosítható eszközei. És amikor a felügyelő a munkáját végzi, megint csak nincs értelme ennek a munkának, ha nem férhet hozzá valamennyi dokumentumhoz. Vagy az alap válogatott az információk között, hogy mit ad ki az ellenőrnek, mit nem. Hát akkor megint csak az alaptól függ az ellenőr, és kidönti el azt, hogy mi a releváns adat, fontos adat, védendő adat, stb a szék jól mondta, hogy vagy mindenhez hozzáfér, vagy jobb, ha nem is fér semmihez se hozzá. Ugyanakkor, ha csak ex ante hatásköre van, vagy ex post hatásköre van, és nem ex ante, akkor elnyúlhat az eljárás. Joggászként pedig, ha jogfilozófilag akarod megközelíteni a kérdést, és eljárás jogi, végrehajtási, hatékonysági szempontból, nem látom be, hogy ez az ex post ellenőrzés miért jó, ugyanis ha csak utólagos az ellenőrzés és a konfliktus, akkor még sokkal tovább bonyolodni és terjeszkedni az ügy, és továbbra sincs végleges döntés. Nincs végleges hatásköre senkinek. Ha másfelől az ellenőr ebben a vitás folyamatban esetleg hibát követelés az egyén, aki eleve panaszra fordult az Olaffal szemben hozzá, úgy látja, hogy nem képviseli a felügyelő az ő érdekeit, akkor ezt hogyan támadhatja meg? Megint csak ez a vitás eljárás szabályozatlan, Tehát szerintünk a bíróság előzetes vagy végleges döntése az, ami egyedül mérvadó lehet. Néha az EPSO is ugye azt mondja, hogy független. Ez azt jelenti, hogy akkor, ha hibát követel, akkor csak kérni lehet, de ezt visszadobhatja az EPSO, vagy az alap is tehát senkinek nincs megfogható hatásköre. És a polgár a leggyengébb az egészben. Ezért, és most rátérek a harmadik pontra, merül föl a függetlenség kérdése. Ha számbevőszék által elmondatokat jól értettem, akkor mindegy, hogy miről beszélünk akár első éves jogászok is, jogász hallgatók is megértik, hogy egy ilyen szervezetnek az EU érdekeit kell védenie, de ha intézményileg ez mind az Európai Bizottsághoz tartozik, az ellenőrzött és az ellenőrző akkor ez egy jogi és erkölcsi dilemmát vet föl. Ezt nem beszélhetünk függetlenségről. És megint csak egy hatékonytalan, a polgár idejét is pazarló, átláthatóságot bonyolító rendszert hozunk létre. Tehát anélkül, hogy itt most elismételném azt, amit a előttem szólók mondottak. Úgy gondolom, hogy az ombudsman szempontjából ö, arra kell figyelni, hogy ne hozzunk létre egy egyre bonyolultabb, átláthatatlanabb és végül is olyan rendszert, ahol senkinek nincs végső felelőssége, és ahol senki nem tudja, hogy mikor kell, lehet jogászhoz fordulni, melyik döntés támadható meg, várnom kell -e két-három évet, mielőtt megtámadom, meg mikor fordulhatok az ombudsmanhoz, és így tovább. Ennek a bonyolultságnak, átláthatóságnak következményeképpen nagyon nehéz megmondani, hogy ez a javaslat javít a helyzeten. Szerintünk skarcsúsítani kéne az egész rendszert, és akkor érvényesülnének jobban az eljárási garanciák. Nagyon szépen köszönjük. Most már mindenki, majd hogy nem, agyonütött ez a sok információ. Kérje valaki a szót. Kérik -e a kollégák a szót, vagy esetleg az előadók? Ines, Szender asszony. Sí, um. Hát azt hiszem, hogy Galéa úr ismertetése és az ombudsman képviselőnek eladásából is kiderült, hogy hol tartunk, olyan mintha ugyanott tartanánk, ahol kezdetben, bár ez nem így van, mert az Európai Bizottság javaslata megadja azt a lehetőséget, hogy előrelépjünk, legalábbis tisztáz olyas valamit, ami mindig is egyértelmű volt számunkra, hogy az OLAF egyfajta paradoxonnak, paradoxonnak küzd, hiszen bizonyos értelemben azt kell ellenőriznie, aki őt ellenőrzi. De az ember akár a fejéhez is kaphat, hiszen ott vannak ugye a belső ellenőrök. Szerintem a belső ellenőr az intézményen belül hozzáférhet releváns információhoz, és számíthatunk ezen személy őszintességére, illetve függetlenségére, és ugyanígy nem kell azt gondolnunk, hogy az Olaf egy teljesen atipikus vagy, vagy furcsa, sajátos eszköz, bár ez a paradoxon, ez, ez létezett. Az elnök volt ugye az előadó, amikor a jelentés készült, javult a helyzet, sikerült tisztázni bizonyos nehézségeket, de azt gondolom, hogy bizonyos esetekben úgy tűnt, mintha megint a kezdetnél lennénk, de azért tisztán kell látnunk, hogy az egésznek csak egy részét sikerült megvilágítanunk, de hálás vagyok ezért a meghallgatásért, a javaslatért, mert most azért mindenképpen tisztában látjuk a helyzetet, amely rendkívül összetett ugyan, és azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ez csak egy átmeneti helyzet az európai ügyészig, de nagyon fontos, hogy ideiglenesen is javítsuk azt, ami számunkra továbbra is rendkívül fontos, és sem az OLAF, sem a felügyelőbizottság nem tudják ezt megoldani. Az ombudsman ugye az Európai Unió adminisztratív ügyeit érintve bekapcsolódott, de úgy gondolom, hogy ebben az átmeneti időszakban, amíg az Európai Ügyészség ezen kérdéseket eh, tisztázhatná, addig is eh, képesek eh, kell legyünk arra, hogy javítsunk a helyzeten, és jobban biztosítsuk, és ex ante, tehát egészen attól a pillanattól, amikor az Olaf beavatkozik egy folyamatba, vagy azért, mert képes erre, vagy azért, mert felkérik, vagy mert felruháztuk ezzel a mandátummal, megkezdi a vizsgálatot, onnantól kezdve védenünk kell azon alapvető jogokat, amelyek védelemre szorulnak, és ebben a rendkívül összetett intézményi struktúrában, mint amilyen az OLAF és az OLAF Európai Bizottság kapcsolat, ugye felruháztuk a mandátummal, hatékony kell, hogy legyen, képesek kell legyünk arra, hogy haladjunk előre, tovább lépjünk. Ez a mandátum bizonyos értelemben átmeneti jellegű, de akkor is nagyon sürgősnek tartom, és nagyon köszönöm egyébként az előadók ismertetését, de továbbra sem gondolom azt, hogy, az, hogy a felügyelő bizottság megoldaná a problémákat. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ellenőriznünk kell a létező struktúrákat, ahelyett, hogy újakat hozzunk létre, és ellenőriznünk kell a mandátumot, hogy valóban teljesül-e, kezdettől fogva sikerül-e védeni az eljárási garanciákat, hogy ne tegyük tönkre senkinek az életét. Azt hiszem, hogy ehhez nagyon fontos és hasznos információkat kaptunk, és amikor a biztos válaszol majd a kérdéseinkre, hát ugye ő hiányzott most itt a mai délután során, nem csak a kérdéseinkre kell, hogy választ adjon, hanem a különböző megjegyzésekre is, de azt hiszem, hogy mindez, amit hallottunk ma délután, ez nagyon hasznos volt. De Jung kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eleinte az előadások egy részét nem tudtam meghallgatni, de nagy részét ezért mégis végighallgathattam. És ez a benyomásom, a javaslatot tekintve, hogy az egész egy kicsit instabil. Egy kicsit inog az egész struktúra. És hát kérdőjelek merültek fel bennem, főként annak kapcsán is, amit az adatvédelmi biztos képviselőjétől hallhattunk. Nem egy teljes mértékben független szervről vagy szeméről van szó, Nincs szó kötelező ajánlásokról, és garanciákat sem kaptunk, hiszen újra és újra azt olvashatjuk a jelentésben, hogy a vizsgálatot nem fenyegeti semmilyen veszély, akkor további lépések nem válnak lehetővé a jelenlegi helyzethez képest, és itt van még az átfedések problémája is más intézményekkel. Nem tudom, hogy valaki meg tudja még válaszolni ezt a kérdést, amely felmerült bennem, illetve itt van-e még az illető személy, aki meg tudná válaszolni. Az Olaf bizonyos lépései kapcsán felmerülhet ugyanis, hogy az intézkedések arányosak-e a vizsgálatot tekintve. Ez a probléma merült fel például az európai ügyész kérdésével kapcsolatosan is. Bizonyos eljárásbeli intézkedéseket meg kell határozni, én ezeket itt nem látom a szövegben. Az ellenőrnek a általános joggyakorlatra kell támaszkodnia, de azt gondolom ez a funkció csak akkor lesz igazán hasznos és értelmes, hogyha az adott személynek bizonyos eszközöket adunk a kezébe, hogy az ellenőr kezébe adunk eszközöket. Én ezt nem látom a szöveg alapján, nem tudom, hogy ez a javaslat mennyiben tud javítani ezért a jelenlegi helyzeten. További információkat is szeretnék kapni arról, hogy ez az ellenőr milyen dokumentumokra támaszkodhat majd. De jön kolléga azt javasolnám, hogy szeptember 23-án a biztosnak tegyük fel ezeket a kérdéseket, ugyanis azt hiszem, a javaslat szerzője ugye a bizottság, éppen ezért talán a bizottságot kellene megkérdezni. Köszönöm azonban az előadóinknak, Galea úr világosá tette, hogy a szürke területeket kell megszüntetni, és a kiskapukat, ez lenne talán a legjobb, ezt majd a koordinátorok találkozóján is meg fogjuk beszélni, összevetve ezt a politikai frakció prioritásaival, és Papademos úr pedig azt tette világosá, hogy a rendelet tervezett esetében még van mi javítani, van hová fejlődni. Ezt állapíthattuk meg ma. Ha a kollégák nem kérnek szót, akkor köszönöm minden előadónknak, köszönöm a felügyelőbizottságnak, köszönöm a közszolgálati törvényszék képviselőjének, a szembevőszéknek, az ombudsmannak. Szeretném elmondani, hogy nagyon komolyan vesszük az elmondottakat, megfontoljuk azokat, sőt, módosítókat is készítünk majd ezek alapján. A javaslat itt van most az asztalunkon. Fontos, hogy az önök által elmondottakat és a saját elgondolásainkat is érvényre juttassuk módosítóink során, és így javítsuk a javaslatot. Köszönöm szépen, az ülést ezzel verekeztem, és kérem, kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt, mert folytatjuk a koordinátorok ülésével. Kérném szépen azokat, akik eh, nem illetékesek, hagyják el a termet minél előbb, és köszönöm mindenkinek a részvételt.